Tisztelt kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést, mert négy órakor ellátogat hozzánk a belga elnökség képviselője, aki ismerteti velünk a belga elnökség kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos programját, úgyhogy ideje elkezdenünk az ülést. Először is a napi rendel kapcsolatban, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk. Igen. Köszönöm, Andrikéne asszony, köszönöm. Néhány héttel ezelőtt előadónak neveztek ki az EU-izraeli megállapodás tekintetében, amely az ipari termékekre vonatkozik. Én akkor azt javasoltam a bizottságnak a menetrendel kapcsolatban, hogy egy előzetes eszmecserét tartsunk a nyári szünet előtt, tehát ezen a héten, és ahogyan láthatjuk a napirend tervezetből, ezt a pontot nem tűzték a napirendre. Teljes mértékben megértem, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően jelentős mértékben megnőtt a bizottság hatásköre, számos kérdést meg kell vitatnunk, döntéseket kell hoznunk. Tiszteletben is tartom a koordinátorok döntését, hogy ne tűzzék ezt a pontot a napirendre a héten, de azért elnök úr, azt javaslom, önnek és a koordinátornak, a koordinátoroknak, hogy a nyári szünet után, szeptemberben azért mégis a napirendre kellene tűznünk ezt a pontot. Késedelem nélkül meg kellene tartanunk az előzetes esmecserét, főleg tekintettel a legutóbbi fejleményekre, például arról, amit ugye Ashton Baron tegnap a humanitárius segélyekkel kapcsolatban mondott, és a március 23-ai EU-izraeli megállapodás, ezt ugye a tanács jóvá hagyta. Ez egy pusztán technikai megállapodás, és a gyógyszeripari termékek vonatkozásában ugye nagyon fontos az Európai Parlament számára, hogy ne késletes ezt a folyamatot, hanem beleegyezését adja, itt ugye nem fegyverekről van szó, hangsúlyozom még egyszer, hanem gyógyszerekről, gyógyszeripari termékekről, tehát emberéletekről végeredményben. Úgyhogy azt szeretném kérni, arra biztatnám elnök úr, hogy támogassa ezt a kérést a részemről, és tartsuk meg az első eszmecserét erről a témáról szeptemberben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ön által említett téma ezt a koordinátorok döntése következtében befagyasztottuk, ez egy egyöntetű döntés volt, az ön frakciójának koordinátora is emellett döntött, és ezt a döntést nem változtatom meg, ha csak egy ellenkező döntést nem hoznak a koordinátorok, méghozzá egyöntetűen. Rendben, akkor ha nincs egyéb ellenvetés a napirendel kapcsolatban, akkor ezt elfogadhatjuk mivel kollégánk, az alelnökünk, Muscardini asszony nincs itt, és ugye jelezte, hogy nem is tud jönni később sem, ezért a hármas napirendi pontot, amely a származási országokkal kapcsolatos. Nos, ezt csak holnap fogjuk megvitatni a szavazást követően. Úgyhogy a hármas pont helyett a 11-es pontra térnénk át, ez pedig a Stokholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv. Higgins kollega GUE részéről a jelentéstevő. Úgyhogy térjünk most át a kettes napi rendi pontra, az elnök közleményeire. Ugye az interneten közvetítjük az ülést, kivéve persze a zárt körű részt. Megkapták az anyagot az önök előtt levő dossziéban, és ha konkrét megjegyzésük van valamilyen témával kapcsolatban, akkor a titkárság felé jelezzék ezt kérem. És még arról is tájékoztatnám önöket, hogy 2011 előtt az összes bizottság, belét van milyenket is, kötelező, hogy hétfőnként és csütörtökönként tartson üléseket. Az INTA titkársága azt javasolta, hogy három félnapos ülést tartsunk, hogy így eleget tegyünk a Lisszaboni szerződés hatába lépését követő követelményeknek. Ez ugye egy titkársági javaslatra támaszkodik ez a javaslat. És még valamiről szeretném tájékoztatni önöket. Az IMKO szakbizottság véleménye az IMKO bizottság elnöke írt hozzám egy levelet, és ebben azt kérte tőlünk, hogy halasszuk el a származási ország megjelölésével kapcsolatos rendelet elfogatását, hogy az IMCO is ki tudja dolgozni a véleményét ezzel kapcsolatban. Muszkárdini asszonynal, az előadóval és a koordinátorokkal egyeztettem erről a pontról, és mind egyetértettek abban, hogy nemmel válaszoljunk. Ezt meg is tettem. Tekintettel arra tényre, hogy ez a téma elakadt a tanácsban, 2005 óta gyakorlatilag a belga elnökség asztalára került most, a bizottságunk pedig szeretné garantálni azt, hogy első olvasatban megállapodásra jutunk minél hamarabb, még ugye a jelenlegi belga elnökség vége előtt. Malcolm Harbour kollégát itt az IMCO bizottság elnökét biztosítottam arról, hogy a jövőben is folytatni kívánjuk az együttműködést, és kifejtettem azt a véleményemet is, hogy az IMCO-nak már most is jelentő, jel, jel, lehetősége nyílt arról, hogy a rendelet javaslatról kifejtse álláspontját a textiltermékek, illetve a textiltermékekhez kapcsolódó egyéb termékek címkézéséről van ugye szó. De az IMCO nem tud erről a Made in anyagról véleményt mondani. Rendben, akkor térjünk át a 11-es napirendi pontra, amely ugye most a 3-as napirendi pontot helyettesíti. A 11-es pont ez a stokholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzeti magájogi aspektusaival foglalkozik. Tudják, hogy a Juri szakbizottság számos jogi aspektusra vonatkozóan egy véleményt dolgozott ki. Április hó folyamán került erre sor. Ez ugye az európai polgároknak a szabadsága, jog és a biztonság érvényesülésének térségére vonatkozik. A jogszabályok harmonizációja a cél, a jogi fogalmak, illetve eljárások szabványosítása, valamint az ítéletek, a bírósági határozatok kölcsönös elismerése. Ez számos az INTA bizottság számára fontos kérdéshez kötődik, belétve a hamisítást, a szellemi tulajdonjogot, illetve egyéb jogi kérdéseket is érint mindez, úgyhogy ezek után meg is adnám a szót Higgins kollégánknak, hogy ismertse ezt a, ismertesse ezt a jelentést, tervezetet. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. A Stockholmi program meghatározza a rendőrségi és a vámügyi, büntetőjogi, polgári jogi együttműködés számára a keretet, ez ugye a vízumpolitikára is kiterjed. Tudjuk, hogy a bizottság cselekvési terve, ahogyan ugye ön is említette, egy olyan téma, amelyről ugye a Juri szakbizottság is egy vélemény dolgoz ki. A cselekvési tervnek és a stokholmi programnak számos aspektusa érinti a nemzeti nemzetközi kereskedelmi vonatkozású kérdéseket, például ami a fegyverkereskedelmet illeti, vagy a hamisított gyógyszerek importálását, a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos kérdéseket. Ez mindössze három terület, amelyet szeretnék érinteni. Úgy vélem, hogy a harmonizáció Európa szerte előnyös lehet a polgárok számára, illetve a munkavállalók számára, feltéve, hogyha ez demokratikusan valósul meg, és valós konzultáció eredményeképpen. Számos aspektus a Stockholmi programban érinti a különböző jogi szervezeteket, illetve a civil társadalom csoportjait, és ők nem igazán tartoznak az INTA égisze alá, de szeretném hangsúlyozni, hogy vannak egyéb kérdések, amiket nem tudok támogatni. Európa, mint erődítmény, vagy a polgárok megfigyelését ösztönző mechanizmusokat nem tudom támogatni. Amit támogatnunk kellene, az egy határozott, koordinált kampány a hamisítás ellen. A fogyasztók érdekeit kell előtérben, előtérbe helyeznünk, a termékek biztonságát, a közegészség védelmét. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor ezt nem kellene túl sok területre kiterjeszteni. Továbbá úgy vélem, hogy a hamisított gyógyszerek kérdésköre rendkívül fontos és súlyos. Ez ugye fenyegetést jelent az emberek egészségére és biztonságára nézve, de úgy gondolom, hogy a vámügyi előírások harmonizációja nem szabad, hogy a generikus gyógyszerek kereskedelmét veszélybe sodorja. A nagy gyógyszeripari vállalatok érdekeit is ez ugye érinti, ezt pedig mindenképpen figyelembe kellene itt vennünk, és hát igazából ezek lennének az észrevételeim. Köszönöm szépen! A jelentéstervezetet megtalálják a közleménnyel együtt a dossziéban. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Jakolino úr, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék szólni erről a véleménytervezetről. Na, Higgins kollega által elkészített dokumentumot behatóan tanulmányoztam, Foglalkoztam tehát azokkal a kérdésekkel, amelyek szerepelnek ebben a kezdeményezésben. Messze menőleg egyetértek azzal, amit megfogalmazott, de vannak kérdések, amelyeket talán pontosítani kellene. Harmonizáció. A harmonizáció fontos. Éppen ezért támogatnunk kellene a gyógyszerek, gyógyszerkereskedelmet, a generikus készítmények kereskedelmét, támogatnunk kell, és éppen ezért egyértelmű meghatározásokra van szükségünk. Hatékony ellenőrzést kell életbe léptetni. Számos tagállamban egyébként folyik most a vita erről a témáról. Tehát látható, hogy a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatokban ez mennyire fontos szerepet tölt be. A Stockholmi program tulajdonképpen egy polgár közeli program, amely az európai polgári jogot, a polgárok jogát helyezi előtérbe, és megszabja az egyértelmű határokat ebben a tekintetben. Szerettem volna még néhány kisebb változtatást javasolni a szöveghez, de ezeket majd írásban fogom benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Néppárt részéről. Van egyéb hozzászólás, mivel nincs, akkor áttérnénk a bizottságra, meghallgatjuk a bizottságot. a Moylen kollega következik. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Valóban a Stockholmi program meghatározza a következő öt évre szólóan a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének térségre vonatkozó keretet. A különböző aggályokat és felvetéseket feljegyeztük, például ami a hamisított termékekre vonatkozik, vagy arra, hogy a polgári jogi kérdéseket is szem előtt kell tartanunk. És fejegyeztük azt is, hogy az európai polgárság szerepét ugye megerősítjük. A bizottság kiadott egy cselekvési tervet, és ez lefedi azon intézkedések többségét, amelyek meghozatalára sor kerül a következő öt év során, hogy előmozdítsuk a stokholmi programban foglaltakat. De lennek, lesznek majd egyéb kérdések is, amelyekre hangsúlyt helyez a stokholmi program, amelyeket a bel- és igazságügyi főigazgatóság mozdít elő. Tehát valószínűleg egyéb bizottsági szolgálatok részéről is születnek majd kezdeményezések, és ezekről is majd tájékoztatunk, amennyiben ezek konkrétan érintik a hamisítással kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosító indítványok beadásának határideje július 20 jövő héten délben. Elnök úr, elnézést! Természetesen nem akarom itt húzni az időt, csak szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a szakbizottság titkárságának a segítségéért és profi munkájáért, és természetesen a módostókat majd megvizsgáljuk. Köszönöm. A négy, négyes napirendi rendi pont következik, az Európai Unió és Latin Amerika közötti kereskedelmi kapcsolat. Egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni. Helmut Scholz a GUE tagja részéről korábban Már folytattunk előzetes vitákat. Márciusban az Európai Unió és Kolumbia leszárt a tárgyalásokat egy többoldalú, illetve folytatta a tárgyalásokat a többoldalú kereskedelmi megállapodásról, és Közép-Amerikával is eh, folytak tárgyalások, végezetül pedig a Mercosur országokkal a társulási megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat is újra indítottuk. Szoros figyelemmel kíséri a mi szakbizottságunk ezeket a tárgyalásokat. És mi a jövőbeni keretet is vizsgáljuk a Latin Amerikával folytatandó kereskedelemmel kapcsolatosan a bizottság által kezdeményezett eh, kezdeményezések alapján, illetve azon közlemény alapján, amelyet várhatóan októberben fog közétenni a bizottság. És most megadom az előadónak, Scholz úrnak, hogy vezesse be a vitát. A jelentést mindenki megtalálja az anyagban. Helmut, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, az elmúlt hónapok során már ez napirendre került, és szeretném megismételni, hogy a munkaanyag és az előzetes eszmecsere már megtörtént, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Én megkíséreltem ebben a jelentés tervezetben felvázolni alapvetően, hogy eh, hogyan festhet az EU és eh, a latin-amerikai ország, mint egy nagy kontinens eh, országai közötti kereskedelem jövője. És mint ahogy igen helyesen megállapította elnök úr, a kereskedelmi kapcsolatok alakítása Latin Amerikával valóban meghatározza az EU általános kereskedelmi stratégiájának irányát. Az EU, mint ahogy ezt a Lisszaboni szerződés is kifejezetten tartalmazza, nagyon fontos szerepet játszik a parlament a kereskedelem politika alakításában. Itt általánosságban nem csak az egyes konkrét lépésekre kell gondolnunk, hanem a partnerségi kapcsolatokra, tehát gazdasági szempontokat, pénzpolitikai, fejlesztéspolitikai szempontokat is érvényesíteni kell, és az elmúlt ülésen a szakbizottságban már elhangzottak a ökológiai kérdések, a szociálpolitikai kérdések mind fontos szempontok, hiszen ezek hozzájárulnak az EU céljainak eléréséhez. Mi korszerű EU kereskedelmi stratégiára, kereskedelempolitikára törekszünk, és amely biztosítja, hogy az EU elismert kereskedelmi partner szerepét töltse be. És ezzel hozzájárulhatunk a szerződéssel, a megállapodással, illetve a tárgyalási stratégiával kapcsolatos munkához, és ezáltal elérhetjük az EU millenniumi célkitűzéseit az élelmiszerbiztonság, a fenntartható fejlődés tekintetében, illetve a többi szempont kapcsán. A témával kapcsolatosan egy meghallgatás keretében új megközelítést kell kialakítanunk ezzel a régióval kapcsolatosan. A fenntarthatóságnak is fontosabb szerepet kell kapnia az új irány kialakításában. Ami pedig a jövőbeni kereskedelmi stratégia kidolgozását illeti. A parlamentnek is szerepet kell ebben kapnia, és ezzel a jelentéssel tulajdonképpen nagyon időszerű a mi felvetésünk, meg kell vizsgálni, hogy a tárgyalások során eh, mit kell eh, elérnünk, mire kell törekednünk, és eh, hogyan állapodjunk meg a kereskedelmi megállapodások tárgyalása kapcsán az érintett országokkal. A Mercosur tárgyalások újraindulását tekintve is egyetértettünk. Tehát ezeknek kell meghatározni a stratégiát, és megkíséreltem a jelentésemben ezeket általánosságban felvázolni. Harmadsorban pedig szeretném hangsúlyozni, hogy az EU fontos szerepet játszhat a latin-amerikai jövőbeni fejlődés szempontjából. A kereskedelem politikánk ennek szellemében kell alakítanunk, illetve a kereskedelmi kapcsolatainkat mik a fő sarkkövei egy progresszív, előremutató EU és Latin Amerika kereskedelmi kapcsolatok, illetve az EU kereskedelem politikája szempontjából. Én teljesen tudatosan nem próbáltam meg az egyes megállapodásokat kidomborítani, hanem egy általánosabb elf mentén Mindannyian ismerjük, hogy milyen bonyolult kérdések merültek fel. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hol van az a közös elem, az összekapcsoló elem a tárgyalások tekintetében az egyes latin-amerikai országok, illetve az EU között, különös tekintettel a Mexikóval folytatott szabadkereskedelmi tárgyalások problémáira, vagy a Csillével folytatott tárgyalások kérdéseire, ezekről már alaposan alaposabb eszmecserét folytattunk, épp úgy, mint Peru vagy Kolumbia kapcsán. Minden esetre én úgy gondolom, hogy közösen egyetértett, egyetértettünk abban, hogy hogyan kellene alakítani a jövőbeni megállapodásokat. Itt érintem a jelentésben a banánkereskedelem problémáját is, különös tekintettel a WTO-ban folyó tárgyalásokra, illetve Kolumbiával és Peruval folytatott tárgyalásokra. Tehát ezekkel a problémákkal tisztában vagyunk, és amikor a jövőbeni kereskedelem politikáról beszélünk Latin Amerika vonatkozásában, akkor abból kell kiindulnunk, hogy a latin-amerikai gazdaságok fejlődése egy nagyon fontos szükségszerűség az európai export elismeré, elismertsége szempontjából, illetve az Európai Unió, mint kereskedelmi partner elismertsége szempontjából az érintett országokkal, illetve Közép-Amerikával kapcsolatosan is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek a kényes kérdések hogyan hathatnak vissza a kereskedelmi kapcsolatokra. Itt gondolok egyaránt a nagyobb és a kisebb kereskedelmi partnerekre a kérdéses rédióban. A foglalkoztatás, a munkahely teremtés, a gazdaságok fejlődése szempontjából itt komoly lehetőségek kínálkoznak az EU számára, hogy ezeket a szempontokat is elősegítsük a kereskedelem politika révén. Az indoklásban ezeket a részleteket már felsoroltam, úgyhogy nem akarok most ezekre részletesen kitérni. Talán lezárásképpen még annyit, hogy számomra, mint előadónak, egy, úgy tűnik, hogy egyfajta kényszer zubbonyt jelent a terjedelem, és természetesen lehetnek olyan szempontok, amelyeket részletesebben ki lehetne fejteni. Minden esetre én a tömörségre törekedtem, és kíváncsian várom az eszmecserét, és a jelentést ennek szellemében esetleg finomítani lehet, egyes részleteket jobban ki lehet emelni, vagy részletezni. Július vége a határidő, tehát van még néhány napunk végig gondolni és finomítani ezt a jelentést. És még egyszer. Az ősz, őszi ülésszak elejére remélhetőleg a módosító indítványok feldolgozása alapján egy feszesebb jelentést tudunk készíteni, egy meghatározottabb kereskedelmi stratégiát Latin Amerikával kapcsolatosan az elkövetkezendő tíz évre. Köszönöm szépen, Helmut Scholz akkor nyissuk meg a vitát. Pablo Szalba a néppárt részéről kap elsőként szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Solc úrnak a jelentését. Azt hiszem, hogy ez megfelelő hangsúlyokat helyez. Latin Amerika egy döntő fontosságú partner az Unió számára, és most a válság kellős közepén fontos elmélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, mert ez minden kétséget kizárólag mindkét fél számára hasznos. Ugyanakkor ez egy lehetőség arra is, hogy az emberi jogi értékeinket, a szociális aspektusokat, illetve a környezetvédelmi értékeinket előmozdítsuk. Egyetértek az előadóval abban a tekintetben, hogy az Európai Unió nem csak, hogy képes arra, hanem kell is, hogy döntő fontosságú szerepet töltsön be a latin-amerikai kontinensen. Ugyanakkor szeretnék néhány dolgot kiemelni, amelyekkel nem értek egyet. Így például, hogy különböző sebességű megállapodások jöjjenek létre. Ennek a kockázatára ugye a H pontban mutat rá az előadó Közép-Amerika vonatkozásában, ott ugye a régiók megközelítését alkalmaztuk, Kolumbia és Peru esetében pedig az andesi közösséggel való megállapodást terjesztettük ki ezen országokra. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió hozzáadjon valamit a már meglévő kapcsolatrendszerhez azon két ország esetében, amely szeretne ezen túllépni és ezt elmélyíteni. Bolívia ugye 18-as bekezdés, nos mi megfelelőnek tartjuk, hogy ne csatlakozzon ezen csoporthoz, ugyanakkor nem szabad az előrelépést a többi csatlakozni kívánó országgal akadályozni. Június 4-én egyébként a bolíviai kormány kifejezte a béli szándékát, hogy az andesi közösség bírósága előtti keresetét visszavonja. Ez azt hiszem, hogy lényeges. A latin-amerikai országok közösség egyébként a nagyobb termelékenységre helyezné a hangsúlyt, mi pedig fontosnak tartjuk a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését, mert ezáltal a régiók közti egyenlőtlenségek csökkenhetnek, és a produktívabb ágazatokba lehet beruházni. A latin-amerikai országok esetében ugye a kereskedelmi megállapodásokat belső, strukturális, szociális és fiskális reformokkal kell kísérni, mert ezáltal a hozzáadott érték, amit ugye a kereskedelem megteremt, ezt jobban szét lehet osztani a lakosságon, lakosság között. A 25-ös bekezdésben egy új beruházási mechanizmusra is utal az előadó. Hangsúlyoznám, hogy ez rendkívül fontos a kis és középvállalkozásokra nézve, amelyek minden bizonyal ugye azon vállalkozások, amelyek a legtöbb munkahelyet teremtik. Éppen ezért ez a nemzetközi kereskedelem szempontjából nagyon fontos. Végezetül még egyszer megköszönném Solc úrnak ezt az erőfeszítést. Módosításokat fogunk előterjeszteni hogy a számunkra fontos aspektusokat hangsúlyozzuk, és természetesen kész vagyok az együttműködésre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig Emilio Menendez a szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Nyilván Solc úr erőfeszítése megfelelő módon tükröződik ebben a jelentésben, úgyhogy ezért mindenképpen gratulálnom kell neki. Az a vezérfonal, amelyet megemlített, ez egyértelműen érezhető, látható ebben a jelentésben. Lehet, hogy az ember egyetért vagy nem a különböző kérdésekkel, de azt hiszem, hogy mindenképpen következetes ez a jelentés. Az előttem szólóhoz hasonlóan én is hangsúlyoznám, hogy természetesen az Európai Unió által képviselt értékeket kell Latin Amerikában hangsúlyoznunk. Solc úr ugye a munkahelyteremtésnek nagy figyelmet szentel, ezzel mindannyian egyetértünk, és ez teljes mértékben összeegyeztethető, legalábbis az kellene, hogy legyen az értékekkel egyfelől, másfelől pedig az Európai Unió érdekeivel, hiszen az értékek és az érdekek ezek nem szabad, hogy ellentmondásosak legyenek. Ami pedig az emberi jogokat illeti Latin Amerikában és a világ bármely más részén, ez prioritás kell, hogy élvezzen, úgyhogy ezzel én is csak egyetérteni tudok. Anélkül, hogy hosszúra fogjam, mert én is majd nyilván módosításokat fogok előterjeszteni, szeretnék néhány apróságra kitérni. Az E bekezdésben Scholz úr azt említi, hogy az Európai Unió és Latin Amerika közti kereskedelem aszimmetrikus. Azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos latin-amerikai országok és az EU közti kereskedelem aszimmetrikus, hiszen ez nem mondható el az összes latin-amerikai országra vonatkozóan. A hatos bekezdésben pedig az előadó azt írja, hogy megelégedéssel veszi tudomásul a fejleményeket Brazília, Ecuador és Bolívia esetében. A két ágazatról természetesen vitatkozhatunk arról, hogy hogyan látjuk az ottani fejleményeket. Egy egyfelől Bolívia, Ecuador, másfelől pedig Brazília. Nos, én egy módosító indítvány formájában kifejteném majd azt, hogy az új kereskedelmi politikák kidolgozása hozzájárult az egyenlőtlenségek és a szegénység visszaszorításához, de persze különbséget kell tennünk ugye Brazília, valamint Bolívia és Ecuador között. A 15-ös bekezdés pedig azért egy kicsit atyáskodóra sikerült. Nem hiszem ugyanis, hogy az Európai Parlament, a bizottság, vagy akár Európa egésze létrehozhatna egy hatékony mechanizmust, amelyel a Latin Amerikai szervezetek vagy népek élhetnének, hiszen ott kell az ilyenfajta szervezetet létrehozni, de tisztelem az előadót, azért azt nem kérhetjük a bizottságtól, hogy egy mechanizmust hozzon létre Latin Amerikában. Ez a beavatkozásnak egy enyhe formája lenne. A 16-os bekezdésre vonatkozóan szintén lesz egy módosításom, a problémát általánosságban sikerült megoldani, hiszen a vámakkal, édes a banánok kapcsolatban már nincsenek komoly problémák, ezt sikerült tisztázni általánosságban legalábbis. A 17-es bekezdés esetében értelmezési problémánk van. Az angol és a spanyol változat ugyanis a 17-es pontban eltér, nem nyelvtanilag, de, illetve nem drámai módon, de nem tudom, hogy a német változat mit mond, de a 17-es pontban angolul azt olvashatjuk, hogy stresses that parliaments still have to ratify the agreement. Spanyolul pedig azt olvashatjuk, hogy egyes parlamentek még egyes parlamenteknek még ratifikálniuk kell a megállapodást, míg az angol változat a parlamentekről beszél általánosságban. Én kiegészíteném majd ezt a mondatot, mert hát ez magától értetődő. Magától értetődő, hogy a parlamenteknek ratifikálniuk kell ezt a megállapodást. Tehát ez olyasmi, mintha azt mondanánk, hogy a bizottságé a jogalkotási kezdeményező szerep. Ez köztudott. És megbeszéltük már néhány alkalommal, hogy igen, Bolívia visszavonja keresetét a Nemzetközi Törvényszékhez benyújtott keresetét, ha ezt még nem tette volna meg. Ami pedig a tárgyalási mandátum újra tárgyalását illeti, Nos, a személyes véleményem, és azt hiszem, hogy frakcióm egyetért ezzel, de Gücht biztos is, hogy nem szükséges ezt átfogalmazni. Más kérdés persze, hogyha hatásértékeléseket szeretnénk arról, hogy ez, hogy úgy mondjam, milyen hatást vált ki. És végezetül az unaszúrt mindenképpen dicsérnünk kell. Az előadó azt mondja, hogy ugye felhívja a figyelmet arra a szerepre, amelyet a jövőben a Dél-Amerikai Nemzetek Uniója betölthetne. De az igazság az, hogy ezt már a jelen pillanatban is megteszi. Brazília, Brazília nem olyan régen, ugye az UNASUR ugye elkerülte a bolíviai, sikerült elkerülni egy, meghiúsítani egy bolíviai háborút, tehát ezt mindenképpen jelen időben kell megfogalmazni, nem pedig feltételes módban. És végezetül még annyit szeretnék megjegyezni, biztos vagyok abban, hogy Szálva kollega és önök is európai szolidaritásból támogatják majd azt, amit ugye Solc úr is megfogalmazott, hogy milyen sikereket ért el a spanyol elnökség a madridi csúcson. Ott ugyanis egy nagyon nagy lendületet adtunk ennek az egész kérdéskörnek. Köszönöm. Thank you, Anna. Köszönöm. Stördi úr, köszönöm szépen. Scholz úr ez egy nagyon nehéz csata lesz. Itt említette, és csak egy dolgot szeretnék kiragadni, amiről várom az ön és a bizottság véleményét, mégpedig a 19-es pontban. Stresses that it should be closely involved at all stages of the negotiations, uh, stb. részben a kérdésem az, hogy változott-e bármi is a Mercosurral kapcsolatosan, amikor a dohai fejlesztési fordulóról volt szó. És másodszorban a bizottságtól és öntől várom a választ Argentinával kapcsolatosan, amely jelenleg akadályozza a feldolgozott termékek beengedését Brazíliából természetesen ha a bővítésre is gondolom, akkor itt vannak bizonyos rendezetlen dolgok. Ezek lettek volna tehát mind a bizottsághoz, mind Solc úrhoz a kérdéseim. Jethi kolléga. Sorry. <laughs> I got three very crisp három nagyon határozott észrevételem van. Egy, nagyon jó a jelentés, azonban az intézmények, az új intézmények nem túl magasra állították a mércét, azonban gratulálok a jelentéstevőnek és kollégáinak. Ez egy tiszta, érthető anyag. Sajnos azonban nem teljesen értek egyet a leírottakkal. Különösen aggaszt az egyes bekezdés, amely azt mondja, hogy a, a Lisszaboni eh, szerződés emphasizes, hangsúlyozza, stb. Eh, hangsúlyoznunk kell, hogy ezt a tevékenységet nem lehet függővé tenni különféle politikai megfontolásoktól, tehát az egyes bekezdéssel nehéz egyetértenem, a többi részt pedig úgy gondolom, Eh, hogy részletesebben meg eh, kell vizsgálnunk a majdan jelentkező lehetőségek fényében. De így végszóként eh, gratulálok még egyszer az előadónak, rendkívül jól megírt az anyag, és kiváló alapot ad a további tárgyalásokhoz. Jegyeztük ezt a dicséretet, most Matthias Jürgensennek adnám meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre szeretném eh, fogni a mondókámat. Csak ismételni tudom a korábban megtett írásbeli észrevételeimet, ezekről már szó volt. Egyszerűen azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértünk abban, hogy egy koherens kereskedelmi politikára van szükség Latin Amerikával kapcsolatban, olyan, amely segíti a regionális integrációt és a szociális kohézió, valamint a regionális integráció tágabb értelmi céljait is elősegíti. Az EU és Latin Amerika valójában egy olyan kereskedelmi úti tervet talált magának, amely be van ágyazva többek között egy politikai dialógusba, és különféle pénzalapok felhasználására is kiterjed. A Latin Amerika és a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában fontos, hogy a társulási megállapodások teljesen egy összhangban legyenek azzal, amit az Európai Unió és a WTO csinál illetve a Dohai fejlesztési fordulat is figyelembe kell vennünk. Igen, elnök úr, továbbra is figyelembe kísérjük ezt a parlamentben folyó munkát, várjuk a végső állásfoglalásokat, és tudjuk, hogy ez a terület a munkánknak a jövőben is fontos része lesz a külügyi kapcsolatokban, illetve a kereskedelem politikában az utóbb létrehozott megállapodásaink alapján láthatják, hogy erőfeszítéseink lassan termére fordulnak, gyümölcsöt hoznak, és szíves engedelmével, elnök úr, röviden reagálnék a közvetlenül feltett kérdésekre is, ami az EU a, az argentin feldolgozott import, élelmiszerimportot jelenti. Ezt komolyan vesszük, igénybe vesszük a brüsszeli diplomáciai csatornákat, beszéltünk az argentin illetékesekkel, az argentin hatóságokkal hivatalos szinten felvettük a kapcsolatot, az első EU-Mercosur e, tárgyalási fordulón, ez Buenos Airesben történt néhány héttel ezelőtt, valamint e, a hivatalos találkozón is szóba hoztuk a témát. Az argentin-Mercosur e, partnerek jelen voltak ott, és a maximális hatás elérése érdekében a jelentésünk is kimutatják, vannak bizonyos konténerek, amelyek az Európai Unióból érkeztek, és ezeket blokkolták, de új esetekről nincs tudomásunk. Itt meg kell mondanom, hogy a fellépésünknek úgy tűnik meg volt a hatása, de továbbra is nagyon komolyan vesszük a kérdést. Argentinával ezt szóba hozzuk, illetve a Mercosur többi partnerei felé is tájékoztatást adunk. Igen, lehet, hogy a Mercosur bővülni fog. Ez a regionális integrációnak, a mechanizmusoknak az egyik szabadsága, joga, lehet bővíteni. Mm, ez szuverén döntés kérdése, más partnereket Más partnerek számára nem szoktuk megengedni, hogy befolyásoljanak bennünket, hogy mi felveszünk-e partnereket vagy sem. A Mercosur ugyan így jár el. A venezuelai bővítés még nincs befejezve, ratifikációra vár, a parlament előtt van ez egy rendkívül bonyolult folyamat, hiszen Venezuelának magára kell vállalni a Mercosurral kapcsolatos joganyagot, hogy Venezuela mikor ül majd tárgyaló félként az asztal mellé, ezt már meglátjuk. De egyelőre nem nincs erről szó. szó. Ennek úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Schulz úr, záró megjegyzések. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégák hozzászólását, a megjegyzéseket, illetve a munka eddigi szakaszának értékelését. Egy rövid megjegyzést engedjenek meg. A kereskedelem és a külpolitika Nyilván nem arra gondoltam, hogy a kereskedelem politikai közvetlen külpolitikai eszköz, de nyilván kihatással van. Ez egy olyan kapcsolatot teremt a partnerek között, amiben az Európai Uniónak az egyik szereplőnek kell megjelennie. Tehát én ezt pusztán így értettem, és így értem a Lisszaboni szerződés ben az Európai Unió külpolitikai szerepéről szóló kitételt is. Tehát ez egy olyan gondolat, amelyet figyelembe kell vennünk a kereskedelmi kapcsolatok jövője szempontjából Latin-Amerikával. Ami a Mercosurt illeti, én egyetértek a bizottsággal. A Mercosur nyilván ennek további fejlődése az abban résztvevő országok ügye. Egy olyan vita folyamat indult be, ami nyilván befolyásolja a Mercosur és az EU jövőbeni kapcsolatát, a kereskedelmi együttműködést a régióval. A további pontokra kitérve, ami a konkrét megfogalmazást illeti, a következő munkaszakaszban fogjuk ezeket majd megvizsgálni lehet, hogy más megfogalmazásra is lehetőség van. Én minden esetre igyekeztem a szöveget úgy kialakítani, hogy ez ne csak egy országra vonatkozzon, hanem a jövőbeni kapcsolatok jellegét a kereskedelmi együttműködés terén próbáltam kidomborítani. A 17-es pont valóban itt egy fordítási kérdésről van szó. A német és az angol változat egyezik, úgyhogy ezt majd még tisztázni kell. A munkatársaknak, különösen Pivasz asszonynak szeretnék köszönetet mondani a rendkívül szakértő és hasznos együttműködésért, és előadóként a delegációk számára, egyes delegációk számára is eh, remélem, hogy hasznos munkát végeztünk, akik érdekeltek Latin Amerikában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen akkor csak hogy befejezzük az ügyet, emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 28-a, és még mielőtt tovább lépnék, az ötös napi rendi pontra 18 óra a, a határidőnk. szeretném megegyezni, hogy a, az INTA körlevél négyes példányát közreadtuk. Köszönöm Kenzilnek, aki előkészítette a bizottsággal kapcsolatos információt. Köszönöm. Mivel vendégünk megérkezett, ezért Tovább lépünk, bocsánat, mondja az elnök, tovább lépünk a hatos napi rendi pontra. Tisztelettel üdvözlöm Steven Vanakére urat, a miniszterelnök helyettest és külügyekért és külkereskedelemekért felelős minisztert. Ő a belga kormányt képviseli. a tanács hivatalban levő elnökét képviseli. Azért jött körünkbe, hogy beszéljen a belga elnökség prioritásairól a nemzetközi kereskedelmi politika terén. Egy sikeres spanyol elnökség után léptek hivatalba, úgyhogy most Belgium vette át a stafétabotot. Várakozással tekintünk munkájuk elé, reméljük, hogy ők is olyan sikeresek lesznek, mint az előző soros elnökök. Sok szerencsét kívánok tisztelt vendégünknek, kormányának és a belga soros eh, elnökségnek. Eh, Fanakér úr, eh, üdvözlöm Önt, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim, először is engedjék meg, hogy eh, elnök úr megköszönjem a köszöntő szavakat. Eh, ez alkalmat ad számomra arra, hogy kihangsúlyozzak valamit, amelyet a belga eh, elnökség már a prioritások bemutatásakor elmondott Luxemburgban. Reméljük, hogy nagyon jó kapcsolatokat építünk ki az Európai Parlamenttel. Az Európai eh, Parlament most egy kiemelt eh, szerepet kapott a spanyol soros elnökségtől, mi ezt figyelembe vesszük, eh, és amikor megvizsgáljuk a, a tanács eh, nemzetközi kereskedelmi vonatkozásait, akkor szándékunk, hogy bizalmat építsünk ki önökkel, eh, valamint a nemzetközi szervezetekkel, illetve a parlamenti képviselőkkel. Nem kell ugye emlékeztetnem eh, önöket arra, hogy az rövidesen elmondandó prioritásaink a trió elnökség prioritásai, ezeket megosztottan kezeljük spanyol és magyar kollégáinkkal. Ahogy elnök úr mondta, június 23-án spanyol kollégám önök közgyűlése előtt beszámolt a tanácsi munka előre haladásáról az első fél éves időszakban. Mi természetesen figyelembe fogjuk venni a fogyalamban, a folyamatban levő tárgyalásokat a bizottság munkaprogramjánál, és az intézmények számára új kompetenciákat is szeretnénk majd megadni. Nem kell ugye emlékeztetnem önöket arról, hogy Európa milyen súlyos válság terhét nyögi, fenntartható és EU alapon álló megoldásokat kell találnunk. Mindenképpen stimulálnunk kell a versenyképességet, a növekedést és a munkahelyteremtést. Nyilvánvalóan ez a megoldás része, hogyha a 27 tagállam együttesen megmutatja, hogy képes a kereskedelmi érdekeket az állampolgárok javára és érdekében kamatoztatni. A körülbelül hat részben beszélek a céljainkról. Az első a multilaterális aspektus lesz, utána a bilaterális, harmadik fejezetként beszélni fogok az új E, Lisszaboni e, folyamatról és ennek e, implikációiról, hogy hogy alakul ki az intézményi egyensúly. A következő részben a fő partnereinkkel fenntartott kereskedelmi kapcsolatokról beszélek, az ötödik fejezetben a kereskedelem fejlesztéséről beszélek, végezetül pedig a soros elnökség napi rendjéről beszélek, ezzel fogom végezni a mondandómat. Először tehát a multilaterális aspektusról beszélek. A világkereskedelm liberalizációjával kapcsolatban a belga soros elnökség a multilaterális irányt tartja helyesnek, Úgyhogy nem meglepő, hogy a Dohai fejlesztési forduló továbbra is kiemelt szerepet játszik terveinkben. Tudják, hogy milyen aktuális kérdésekkel vagyunk szemben mindenképpen szeretnénk hozzájárulni a protekcionista standardek kiküszöböléséhez. A G20 csúcsát Torontóban mindenképpen ki kell értékelni, illetve a novemberi szőúri csúcs mindenképpen arra ind bennünket, hogy őrizzük meg a realista helyzetértékelésünket. A parlament tagjait az előre lépésekről természetesen tájékoztatni fogjuk. Amikor a regionális és bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokról van szó, ez már a második fejezet, soha nem akarjuk kiváltani ezek során az első fejezetet, nevezetesen a multilaterális, multilaterális megállapodásokat. Azonban igaz, hogy a regionális és bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások továbbfejlesztik kapcsolatainkat a WTO-val is, de ezeket a WTO-ban nem tárgyaljuk külön. Mindenképpen szeretnénk előrehaladást elérni a regionális szinten, az Euromeddel például, valamint a Mercosurral, India, Szingapur, Kanada és Ukrajna ugyancsak partnerek, akikkel tovább folytatjuk tárgyalásainkat. A soros elnökség szeretné létrehozni a megállapodásokat. Először a regionális tárgyalásokról szeretnék szólni. A regionális tárgyalásoknál el kell mondanunk, hogy ezek közül jó néhány már hosszú ideje folyamatban van. Amikor megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket végrehajtásig elvinni, akkor számos aspektust többek között a tagállami érdekeket is figyelembe kell venni. A bizottság beszámolója alapján folytatjuk a tárgyalásokat. Az EU Mercosur megállapodás csak akkor lesz sikeres, hogyha egyértelműen és ambiciózus módon minden aspektust végig tárgyalunk, ez az ipari javaktól, a szolgáltatásokon keresztül egészen a mezőgazdaság sok mindent felölel. Az Euromed tárgyalásoknál tudják a célkitűzést, kereskedelmi térséget akarunk létrehozni, amely fokozatosan liberalizálja a különféle javak és szolgáltatások kereskedelmét emlékeznek rá, hogy tavaly év végén egy úti tervet határoztunk meg, hogy hogyan is haladjunk tovább 2010 után. A bizottsággal és partnereinkkel számvetést kell készítenünk a következő hónapokban. Közép-Amerika kérdésében a tanács egyenlőre nem rendelkezik a bizottság formális javaslatával. A tanács majd azután hoz döntést, hogyha megkapja az Európai Parlament jóváhagyását is, ahogyan a szerződés 218 per 6-os cikkelje rendelkezik. A öböl menti együttműködési tanács, a CCG tárgyalásaival kapcsolatban történt némi előrelépés, de számos kérdés továbbra is nyitott a pozitív fejleményekről és előreadásról tájékoztatni fogjuk önöket. Most eh, engedjék meg, hogy kicsit a bilaterális kapcsolatokról és tárgyalásokról beszéljek. Nem meglepő, meg tudom erősíteni, eh, meg tudom erősíteni, hogy kiemelten elsődleges célunk a dél-koreai -dél megállapodás véglegedése. Eh, a védzáradék kérdését jelenleg egyeztetjük önökkel, a parlamenttel Eh, az Európai eh, Parlament eh, megadta az állás foglalását tovább léptünk. Ez a legambíciózusabb megalapodás, mióta a globális Európa stratégiát elfogadtuk 2006. októberében. A tanács tisztában van ezzel, tudjuk, hogy fel kell mérni az összes politikai és gazdasági dimenziót, meg kell találni mindenki számára a megfelelő egyensúlyt, illetve megfelelően hatékony védzáradékot kell megfogalmaznunk. A nyár után reméljük, hogy az Európai Parlament megkapja a végleges szöveget és megadja jóváhagyását. Az ASEAN országok nagyon lassan és nehézkesen halad előre ezen a téren a megállapodás. A szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalása ugyancsak lassú, ennél fogva úgy döntöttünk, hogy ezt bilaterális alapon folytatjuk, itt is hosszú távon gondolkodunk. A szabadkereskedelmi megállapodások egyfajta építőkövek szerepét töltik be. Szingapur következik. Két forduló történt 2010-ben, a következő fordulót várhatóan szeptemberben tartjuk meg. Az indiai kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat 2007-ben kezdtük, és azóta számos tárgyalásra került sor, felmérjük a, fejek, a felek szükségleteit. Hm. Eh, a különféle eh, tarifák, illetve a, beszerzésekkel kapcsolatos eh, kérdések kerültek eddig napirendre, de a végkifejletet nehéz itt most megmondani. Kanada. Az EU egy, egy átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról tárgyal, CETA néven. Mm, ez egy nagyon nagyra törő kezdeményezés, amely közös érdekeket vesz figyelembe. Itt is a javak és szolgáltatások, a közbeszerzések kérdéséről beszélünk, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokról, ezek védelméről, illetve végrehajtásáról. Reméljük, mm, hogy az ősz folyamán itt is megtarthatunk egyfajta számvetést, megnézzük, hogy egy hullámhosszon vagyunk-e, illetve az, hogy viszonylag észszerű időn belül el tudunk-e írni megalapodást. Ukrajna 2008 óta szerepel a napirendünkön, most volt egy tárgyalási forduló, úgy tűnik általánosságban, hogy jelen pillanatban nehéz az előrelépés, különösen a szabályozás egymáshoz közelítése területén, illetve bizonyos szektorokban a piaci hozzáférés E, komplikált. Ukrajna nagyon fontos partner, reméljük, hogy itt is előre tudunk majd lépni. Az utolsó, amit említenék, a szabadkereskedelmi megállapodás Peruval és Kolumbiával. A bizottság március, 2010 e, márciusában e, véglegesítette a több résztvevős megállapodás részleteit. A hátralévő részben aláírásra kerül sor remélhetőleg. A következő részben, hölgyeim és uraim, egy kicsit a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséről szeretnék beszélni. Tudják, hogy ez a közös kereskedelmi politikában alapvető változásokat hozott. Az egyik az, hogy az Európai Parlamentnek növekedett a kompetenciája a közös kereskedelmi politika végrehajtásában a szerződés a parlamenttel kiterjedt információ cserét tesz lehetővé. Meg kell mondanom, hogy a orosz elnökség üdvözli ezeket a változtatásokat, és örülünk, hogy az Európai Parlamenttel már megkezdődött a szorosabb együttműködés kereskedelmi ügyekben. A Lisszaboni szerződést teljes egészében alkalmazni kell, összhangban az Európai Unió kereskedelem politikával. Egy másik fő változás az új EU kizárólagos kompetencia a közvetlen külföldi beruházások területén. A tanács két fontos módszert fog megvizsgálni e, e területen. Először is a rendelet tervezet az átmeneti modalitásokról, a másik pedig a bizottság elkötelezett a területre vonatkozó a jövendőbeli EU, EU szakpolitikával kapcsolatban. Most kaptuk meg az értesítést, hogy a, a, a rendelet tervezett vitája megkezdődhet. A tanács és a bizottság gondoskodni fog arról, hogy az Európai Parlament mindig képbe legyen és aktuális információkkal rendelkezzen a tárgyalások állásáról. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely valóban alapvető vitát igényel, és időigényes is. Az alapvetéseket elvégezzük, és kérjük a tanácsot, hogy a lehető leggyorsabban véglegesítse álláspontját. A negyedik fejezetben azt ígértem, hogy beszélni fogok fő partnereinkről, hogy a kereskedelmi kapcsolataink hogyan állnak e területen. Nem meglepő valószínűleg, hogy itt hivatkozom a transatlanti kapcsolatokra, Oroszországra és Kínára. Az USA-val fenntartott kereskedelmi kapcsolatok létfontosságúak az EU számára. 2009-ben a krízis ellenére az EU több mint 204 billió euró értékben szállított árukat, az import ezzel szemben 159,8 milliárd volt. A szolgáltatások területén 119,4 milliárd volt az export, 127 milliárd az import. A, a közvetlen beruházás területén ugyancsak árulkodó számaink vannak. valójában azt mutatják be, hogy eh, a hatalmas piacon 700 millió embernek az érdekeit tudjuk eh, előre mozdítani. <clears throat> Nagyon fontos a, gazdasági együttműködéssel kapcsolatos 2007. évi eh, programnak a végrehajtása, de bővítenünk kell a transatlanti gazdasági tanács munkáját is. Vannak különbségeink, azonban együttes munkával megpróbáljuk ezeket megoldani. Egyébként ne felejthetjük el, hogy a kereskedelmi tevékenység 90%-a gyakorlatilag problémamentes. Az Európai Unió egységes, és minél inkább egy hangon beszélünk, annál jobban tudjuk megvédeni érdekeinket. Oroszország valóban szerepel az elnökségünk programján. Robusztus kereskedelmi kapcsolataink vannak ezzel a kulcsfoltassági partnerrel, és itt meredeken növekedett a, a kereskedelmi forgalom. Sajnos a válság azonban ennek véget vetett, illetve vannak Oroszország részéről egyoldalú intézkedések, ezek is visszahatottak a bilaterális kapcsolatokra. <clears throat> E, a WTO e, csatlakozási tárgyalások e, folyamatban vannak, gondolhatják, hogy a tanács erősen támogatja Oroszország WTO csatlakozását, és reméljük, hogy Oroszországban újra lendületbe jönnek a dolgok. A labda azonban az ő térfelükön van, Oroszország térfelén van, <clears throat> Mindenképpen biztos vagyok benne, hogy a WTO tagságot kísérnie kell különféle kereskedelmi és beruházási rendelkezéseknek egy új megállapodásban. Az utolsó EU-orosz csúcs találkozón ezeket a kérdéseket érintettük. Mindenképpen folytatnunk kell a munkát az oroszokkal, hogy a kereskedelemben a zavaró tényezőket el tudjuk hárítani. Vannak külső vámtarifa tételek az orosz, belarusz, kazaksztán vámunió kapcsán is az tanácsnak az ilyen vámunió ellen nincs kifogása, csak attól tartunk, hogy ez negatívan visszahat majd a bilaterális, illetve oldalú együttműködés részleteire. Kínában komoly kihívásokkal kerültünk szembe. Hölgyeim és uraim, kínai, Kína az USA után a második kereskedelmi partnerünk lett. Mi vagyunk Kína legnagyobb kereskedelmi partnere az EU nyílt piaca nyilván hozzájárult a kínai exportvezérelt piaci növekedéshez. Az EU ennek egyébként előnyét élvezte, és továbbra is jól fogadjuk a kereskedelmi kapcsolatok további nyitását. De mindenképpen gondoskodnunk kell róla, hogy a kínai kereskedelem tisztességesen zajlik irányunkban, tiszteletben tartják a a szellemi tulajdonjogokat, illetve megfelelnek a WTO kötelezettségeiknek. Úgy gondoljuk, hogy e, a meglevő e, nézetkülönbségeket és problémákat bilaterális e, tárgyalások folyamán, illetve a WTO-val együttműködve meg tudjuk oldani. Így kialakulhat a bilaterális kapcsolataink új, szilárd kerete. Most akkor egy olyan témára térjünk át, amelyik az ötös fejezet az én felszólalásomban. Ez is szívügye a belga elnökségnek a kereskedelem fejlesztési dimenziója. Ebben a fél évben három fő témát látok magam előtt a fejlesztés címszó alatt. Először is a preferenciák általánosított rendszere, kettő a gazdasági partner kapcsolati megállapodások, és harmadik a banánkereskedelmi megállapodás. A gazdasági partner megállapodás, az EPA, az AKC vonatkozásában fő célkitűzésünk nem változott, mindenképpen hatékony megállapodásokra van szükség, így tudjuk újra életre kelteni, vagy meg, élettel megtölteni az AKC országokkal a kereskedelmi kapcsolatot. A preferenciák általánosított rendszere, a GSP, ez mindenképpen nagyon fontos az EU kereskedelmi megközelítésében. Az Európai Parlament a tavaly márciusi állásfoglalásában helyesen hangsúlyozta ki, hogy ez egy pozitív szerepet játszik, a főleg a fejleszt, fejlett országok, a fejle, fejlődő országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban a bizottság azt javasolja, hogy ezt a rendszert a következő hónapokban vizsgáljuk felül a tanács megvizsgálja, hogy vajon a meglevő KSP rendelet alkalmazását ki lehet terjeszteni egy bizonyos korlátozott tartamig. Végül pedig a banánkereskedelmi megállapodás, amelyet nem régen írt alá az EU a latinamerikai országokkal, ez volt az egyik fél, a másik pedig az USA ez megmutatta, hogy az EU képes arra, hogy hosszú, megoldatlan kereskedelmi vitákat konstruktív módon oldja meg. Ugyancsak azt jelenti ez a dolog, hogy egyel kevesebb a probléma, amelyet a tárgyalófeleknek meg kell oldania, annak érdekében, hogy, hogy véghez vihessék, befejezessék a dohai fordulót vannak úgynevezett tropika, tropik, trópusi termékek, illetve olyan termékek, amelyek erodálják a preferenciákat. Utolsó észrevételeim pedig záró megjegyzéseim a soros elnökség programjára vonatkozik, illetve a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásra vonatkoznak, ez az akta betűszóval hivatkozunk rá. Nem akarok visszamenni a tárgyalások előzményeihez, de fontos, hogy a kiemelten kezeljük a szellemi tulajdonjogok védelmét. Ez fő elem a erőfeszítéseinkben, amelyel igyekezünk az EU számára a versenyképességet biztosítani. A tanács egy konszolidált szövegtervezetet állít elő, annak érdekében, hogy a társadalom, illetve az érdekelt felek pontosan tájékoztatást kapjanak arról, hogy miről is voltak ezügyben a tárgyalások. A tárgyaló felek egy végül beleegyeztek abba, hogy a tárgyalások végeredményét közreadjuk. A 9. tárgyalási forduló 2010. június 28-tól július 1-ig került megtartásra Lucern városában azok a kérdések, amelyek nem kerültek megtartásra, példa, megtárgyalásra, mint például a három csapás szabály, meg az a, a tény, hogy az akta nem arra szól, hogy új szellemi tulajdonjogokat is tartalmazon Ezek egyébként, ha jól tudom, akkor a biztos úr E, az aktáról fog beszélni. Az akta nem e, csorbítja e, az aláíró felek jogát ahhoz, hogy tiszteletbe tartsák az alapvető jogokat, és egyébként nem fogja hátráltatni a legitim generikus gyógyszerkészítmények határokon túli exportját, illetve szállítását Szeretném megismételni, hogy mennyire fontos a tanács számára, hogy az a Európai Bizottság, ez a bizottság, valamint az Európai Parlament milyen szerepet játszanak. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, Hölgyeim és uraim, a közös kereskedelmi politika keresztúthoz érkezett, egy új fejezethez érkeztünk, és az önök parlamentje, a mi, mi, mi parlamentünk kiemelt szerepet játszik ebben. A belga soros elnökség együtt akar működni önökkel ebben, és remélem december 31-én együtt kimondhatjuk, visszatekintve, jó nyomon járunk. Köszönöm szépen miniszter úrnak ezt a hosszú és átfogó előadást a belga elnökség prioritásairól a kereskedelem politika területén. Pusztán tájékoztatás véget. Hát az igazság az, hogy éppen tegnap egy technikai ismertetőt tartottunk az akta tárgyalások legutóbbi fordulójáról, de Gücht biztos úr itt van ma a parlamentben, de a LIBE bizottságban, és úgy gondolom, hogy egy másik témáról szól ott, de valóban igaza van, tegnap ugyanis eh, egy briefinget tartottak az aktáról. Rendben. Kér, mm, térjünk át akkor a kérdésekre. Hét eh, képviselő jelentkezett. a különböző frakciók képviseletében. Úgyhogy meg kell próbálnom a felszólalási időt mondjuk négy percre korlátozni maximum. Kezdjük az Európai Néppárt képviselőjével. Kisztott képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy ilyen kedves volt és ellátogatott hozzánk. Vannak persze Brüsszelben egyéb fontos és kellemes dolgok is, amivel az ember eltöltheti az idejét. Nagyon hasznos volt az, amit tegnap ismertetett velünk, amit a múlt héten ismertetett velünk Brüsszelben. A kereskedelem politika területén gyakorlatilag minden elnökség, hogy úgy mondjam, ismétli önmagát, gyakorlatilag ugyanazokat a témákat ismétli, és való, valószínűleg ez ennek az egész területnek a fő problematikája. A spanyol elnökség előre mozdított bizonyos kérdéseket, főleg Latin Amerika vonatkozásában, más területeken azonban nem volt előrelépés. Konkrétan két kérdésem volna. Az EU-ban nagyon sok kétoldalú tárgyalás folyik, kétoldalú szerződéseket kívánunk megkötni, ugyanakkor azt állítjuk, hogy a Dohai fordulót támogatjuk. Hát igen, ebben a kérdésben egyetértek önnel, de nem gondolja, hogy, hogy inkább másképpen fogalmaznám meg a kérdést. Az Európai Unió az önvéleménye szerint hol tudna érdemben hozzájárulni ahhoz, hogy előre mozduljon a dohai forduló. Ugyanis a korábbi tárgyalások nem hordoztak komolyabb lehetőségeket magukban. A második kérdésem pedig megegyezte joggal, hogy az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni szerződés hatába lépését követően változik, és ugyanannyira pontatlan maradt, mint de Gucht biztos, már ami a parlament szerepét illeti. Az én kérdésem az lenne, hogy ön hogyan látja a konkrét együttműködést, hogyan tudja ezt elképzelni? És az utolsó kérdésem igazából egy megjegyzés, mert két évvel ezelőtt a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló jelentést írtam el Oroszország témájában. Ott mindig megállapíthatjuk azt, hogy ugye ez a jelentés sajnos még mindig érvényes, hiszen nagyon kevés előrelépés történt, de komolyan azt gondolja, hogy Oroszország VTO tag akar lenni? Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Káder Elif a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a belga elnökségnek ezt az előadást, és röviden szólnék egy ponthoz. Említette a kétoldalú megállapodásokat. Az infrakcióm azonban úgy látja, hogy a kétoldalú megállapodások elburjánzása nem feltétlenül kell, hogy egy multilaterális politikába torkoljon. Hiszen a multilateralizmus, ez ugye világszerte sántít. A multilaterális kérdések területén még nagyon sok a megoldatlan téma. Vannak számomra is bizonyos problémák, ami például az Európai Unió kereskedelem politikáját illeti. Gyakorlatilag egyáltalán nem vesszük figyelembe azt, hogy az iparpolitika, agrárpolitika, kutatáspolitika milyen hatást váltanak ki. A kereskedelem politika talán ezt szélesebb összefüggésbe kellene helyeznünk, és egyéb politikákkal való kölcsönhatását kellene megvizsgálnunk. Korea esetében pedig ugye szintén vannak olyan dolgok, amelyeket összhangba kellene még hozni, és de Hücht biztos komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az európai termékek számára új piacokat találjon, de az igazság az, hogy egyes országok egyes országokhoz összehasonlítva igenis lemaradtunk. És még inkább fennáll a veszélye annak, hogy néhány területen ugye elveszítjük a vezető szerepünket olyan országokkal szemben, mint például Kína. És mi a helyzet a szociális és környezetvédelmi szabványokkal, amikor a megállapodásokról tárgyalnak, hiszen ezek alapvető kritériumok. Nem gondolja, hogy ezeket a tárgyalások során fokozottabban figyelembe kellene venni? Erre vonatkozóan szeretném megismerni az álláspontját. Amit pedig az Európai Parlament szerepéről mondott, ez természetesen örvendetes számunkra, de azért tudjuk, hogy a bizottság és a tanács tisztában vannak azzal, hogy az EP elméletileg nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, de a valóság nem feltétlenül ezt tükrözi, hiszen a tanács nem feltétlenül szeretné azt, hogy nagyobb szerephez jusson a parlament. Tehát egy dolog az elmélet, és egy másik dolog a gyakorlat a 333-as cikk bizottságában való részvétel például rendkívül fontos. Ebben a kérdésben azt hiszem, hogy az összes frakció egyetért, és sajnálom, hogy ilyen őszintén kell fogalmazzak. Tegnap egy informális találkozóra került sor az akta témájában. Én nem voltam ugyanott, de az asszisztensem részt vett ezen, és tájékoztatott az ottani fejleményekről de kérdezem én, hogy mi az egésznek a haszna, mi értelme van, ha itt a parlamenti képviselők egyáltalán nem férnek hozzá ezen fontos információkhoz. Köszönöm. Netin Kazak az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én is szeretnék gratulálni önnek és megköszönném azt, hogy felvázolta számunkra a belga elnökség prioritásait. Minden bizonyal szeretnék azt folytatni, amit a spanyol elnökség már kezdeményezett, tehát a folyamatosságra helyeznék a hangsúlyt. Ez így rendjén is van. De A többi frakció nevében felszólalt kollégákkal egyetértek, ami az elvárásainkat illeti. Például ami a multilateralizmust illeti, mert ez számunkra egy rendkívül fontos téma. De persze vannak egyéb témák is, amelyek szorosan összefüggnek az Európai Parlament új hatáskörével azóta, hogy ugye hatába lépett a Lisszaboni szerződés. Ezen új illetékességek nem szabad, hogy pusztán csak a papíron létezzenek, hanem ezeket a gyakorlatban is meg kell valósítanunk. A ön hazájának helyzete azt hiszem, hogy minden csak éppen nem ö, problémamentes, Úgyhogy reméljük, hogy a nemzetközi kereskedelem azért megfelelő módon fejlődik majd a belga bizottság, belga biztos irányításával, habár ugye, ahogyan az elnök mondja, a belga a bizottság nem a nemzeti érdekeket képviseli. Nos, a frakciónk számára fontos lenne megtudni, hogy a bizottság a Mercosurral folytatott tárgyalásokat tényleg ki tudja meríteni ki tudja meríteni az erre vonatkozó tárgyalási mandátumot, hiszen a tanács bizonyos országokkal kapcsolatban kifejtette már álláspontját, és a mezőgazdaság területén is konkrét elképzelései vannak a tanácsnak, éppen ezért szeretném tudni, hogy a bizottsága hogyan kívánnak majd együttműködni ezen a területen. Az emberi jogi záradék, illetve ennek kiemelése a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során. Ez is lényeges. Kitartanak emellett? És úgy gondolja, hogy ezen a területen az emberi jogi záradék alkalmazása egységes, például India vagy Sri Lanka vonatkozásában? Zsadó képviselő a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Ha jól látom, akkor azt említette, hogy a belga elnökség nem kíván egy drámai horderejű politikát bevezetni, hanem a tényekre kíván támaszkodni. nagyon magasra helyezte a lécet, de azért meg kell, hogy határozza a prioritásokat is. Ami a tanács és a parlament közti kapcsolatokat illeti, nos, ezt fontosnak tartom. Így például a képviselők bevonása az európai koordinációs ülésekre, amikor nemzetközi tárgyalások folynak, ezt ön egy pozitív fejleménynek tartja? Pozitív fejleménynek tartja azt, hogy ugye az Európai Parlament nem irányítja ugyan a tárgyalásokat, ezt erre nem is törekszünk, de nyomon követhetjük, méghozzá szoros figyelemmel követhetjük a tárgyalásokat. A Türkmenisztánnal való tárgyalások is köztudott, hogy rendkívül kényesek. Az Európai Parlament több alkalommal kifejtette fenntartásait az emberi jogok betartásával kapcsolatban ott, Türkmenisztánban. Ezzel az országgal a szerződéses megállapodás, ugye a partnerségi megállapodás aláírását követően egy évvel született meg, ez pedig aggályosnak tűnik számukra. Az új tárgyalások ugyanis ezek folynak, annak ellenére, hogy az emberi jogok helyzete Türkmenisztánban gyakorlatilag egyáltalán nem javult. Éppen ezért szeretném erről megismerni az ön véleményét. Kívánják folytatni a Türkmenisztánnal való tárgyalásokat, vagy sem? Az akta, ezt ugye korábban szóló kollégák már említették, valóban ez rendkívül bonyolult a képviselőknek természetesen joguk van ahhoz, hogy betekintést nyerjenek a dokumentumokba, az információkhoz hozzá kell férnünk, De ez persze problematikus is lehet bizonyos helyzetekben, hiszen ha hozzáférünk bizonyos információkhoz, ott lehetünk, jelen lehetünk a tárgyalásokon, de nem vehetünk részt a döntéshozatalban, illetve nem szólhatunk, akkor ez egy nehézkes helyzetet eredményez, és ez kérdéseket vet fel az európai demokráciával kapcsolatban, hogyha nem vehetünk részt a tényleges döntéshozatali folyamatokban. Továbbá Kolumbia, Peru. Szeretném tudni, hogy a Parlament 2011 harmadik negyedév előtt egyáltalán nem kapcsolódik be a tárgyalásokba? A spanyol elnökség után most Belgium vette át a stafétabotot, de nem gondolja azt, hogy bizonyos kérdéseket talán nem sikerült kellő alapossággal kidolgozni, például ami a szociális jogokat vagy az emberi jogokat illeti ezen országokban. annak ellenére folytatják a tárgyalásokat, hogy esetleg úgy gondolják, hogy túl gyorsan zajlottak a tárgyalások, és elhamarkodottak voltak? Aztán ugye az éghajlatváltozás, a technológia transzfere kapcsolatos vita. Tehát ugye ez az egész éghajlatváltozással kapcsolatos vita ezzel behatóban kíván foglalkozni, és megkísérli majd azt is, hogy a kereskedelmi megállapodásokról szóljon. Helmut Scholz következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a miniszter úrnak köszönetet mondani az előadásáért, ma délelőtt az afko már tartottunk egy eszmecserét, és megismerhettük, hogy milyen célok megvalósítására törekszik a belga elnökség. Tehát az a benyomásom, hogy a belga elnökség jól felkészült az előttünk levő hat hónapra. És néhány dolgot szeretnék mindössze hangsúlyozni, anélkül, hogy megismételjem az eddig már elmondottakat. Szeretném tudni, hogy komolyan veszik-e az Európai Unió polgárainak elvárásait, hogy az európai politika, illetve a tanács, bizottság és a parlament közti kapcsolatok átláthatóbbak kell, hogy legyenek, ezek jobban érthetőek kell, hogy legyenek. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, az együttdöntési eljárásról, illetve a parlament szerepéről a kereskedelmi politika tekintetében. Például a 271-es cikk, hogyan tudunk kimozdulni arról a holdpontról, amelyről már amelyen már hosszú ideje vagyunk. A belga elnökség egy komoly lépést tehet eleget tehet a polgárok elvárásainak, hiszen a polgárokat nem a különböző cikkek foglalkoztatják, hanem ők megoldásokat várnak a különböző problémákra. Ha pedig a holdpontról nem tudunk elmozdulni, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy a polgárok ellenállása és fásultsága csak nagyobb lesz. Ez vonatkozik a kereskedelmi kérdésekre, és a tanács, valamint a parlament közti kapcsolatrendszerre, hiszen ezek ugye az európai eh, struktúrán belül a legfontosabb szervek. Továbbá az aktáról már hallhattunk, mindössze egy aspektust szeretnék ehhez hozzátenni. Szükségesnek tartja, hogy az akta tárgyalásokat egy plurilaterális szintre emeljék, tehát például a VIPO, vagy legalábbis a VTO szintjére, hiszen az akta kérdésköre természetesen érinti az EU és egyéb országok közti gazdasági együttműködést. A harmadik kérdésem pedig, beszélt ugye a banánról, de amikor a, a bizottság Kolumbiának és Perunak új engedményeket tett, a közép-amerikai országoknak, én ugye készítettem a latin-amerikai országokkal való kapcsolatrendszerről egy jelentést az akácsi országokról, ugye felmerült a kérdés, hogy velük mi történik. Éppen ezért az érdekelne, hogy a belga elnökség tisztában van-e ezzel, ezzel az új helyzettel, és arra kívánja ösztönözni a bizottságot, hogy az AKC EU exportőröknek a kompenzációt növelje. Említettük ugye az emberi jogi kérdéseket, Zsadó kollega is kitért ezekre, illetve az emberi jogok helyzetére bizonyos a világ bizonyos részein. Szeretnék visszatérni Kolumbia konkrét esetére. A flamand parlament elvetette a Belgium és Kolumbia közti beruházási megállapodást, azért, mert az emberi jogok helyzete komoly aggályokat vetott fel. Tehát úgy gondolja, hogy talán lesz egy új megközelítés a jövőben? Már ami a tanácsot illeti. Hogyan kívánja majd a tanács irányítani mindezt? hiszen ezen politikai aspektusok természetesen érintik az EU és egyéb világrészek közti kereskedelmi kapcsolatokat is. Köszönöm szépen, és William Dartmouth végül a, az utolsó frakció nevében. Sorry. Sorry. Elnézést. Miniszter úr, említette Kínát. Amikor az Egyesült Államokban jártam ősszel, egy harvardi professzortól azt hallottam, hogy Kínában 10%-os a gazdasági növekedés, e, miközben nálunk 10% a munkanélküliség. Sőt, vannak olyan tagállamok, ahol ez az aránya 20%-ot közelíti, már ami a munkanélküliséget illeti. Tehát szeretném megismerni az ön véleményét. Hogyan értékeli a kínai valutát? nem gondolja-e, hogy alulértékelt a yuan, vagy nem kéne -e felértékelni a yuant? Vagy elgondolkodott-e azon, hogy Kína egyfajta merkantilista politikát folytat. A további kérdéseim pedig az európai intézményekkel kapcsolatosak. A Lisszaboni szerződés következtében van egy állandó képviselete a tanácsnak, van egy főképviselőnk. Ön véleménye szerint ez a két pozíció mennyiben csökkenti a belga elnökség, ami ugye hat hónapig tart, külpolitikai hatáskörét. A GSP plusz a mi szakbizottságunk számára különösen érdekes téma elhangzott a beszédében, hogy itt bizonyos változásokra gondolnak a GSP plusz kapcsán, ha ezeket konkrétabban megismerhetnénk. Köszönöm. Muscardini asszony kért szót. Itt ül a jobb oldalamon. Köszönöm, elnök úr. Van néhány kérdés, amelyet eh, szeretnék eh, felvetni. A belga elnökség arra törekszik, hogy eh, harmonizálja az ellenőrzési rendszereket az Európai Unió külső határain, pont akkor egy olyan pillanatban, amikor a hamisítás elleni küzdelem, illetve az illegális termékek piacra jutása egy komoly problémát jelent az Unióban. Nem pusztán egy gazdasági problémát, hanem ez hátrányosan érinti a gazdasági fellendülést is, az egészségügyről nem is beszélve. egy olyan ellenőrzési rendszeren gondolkodnak, amely harmonizálna harmonizálná a különböző termékeknek az Unióba való jutását az Európai Unió külső határain. Folyik ugye a közösségen kívülről származó termékek eredet megjelölésével kapcsolatos rendelet kidolgozása. A belga elnökség a tanácson belül felvetette ennek a témának a megvitatását. Ez egy olyan probléma, ami mindenképpen megoldásra vár. És ez egy olyan terület, amelyen már 2005 óta lép fel a bizottság. És egy másik témáról is szólnék. Afrika egy olyan kontinens, ahol Kína és India is komoly beruházásokat eszközölnek, ami ugye a destabilizáció szempontjából fontos, és ez felvet egyéb problémákat is, mint például az emberi jogok betartása. Nem gondolja, hogy ez is egyfajta tisztességtelen verseny? Aztán a Mercosur. Azt hiszem, hogy mindannyian figyelmesen követjük a fejleményeket a megállapodás alakulásával kapcsolatban, és szerettem volna jelezni azt, hogy mennyire aggályos a mezőgazdaságra vonatkozó fejezet. A tanácsban a belga elnökség remélhetőleg kötelezettséget vállal majd, és tisztázza függőben levő kérdéseket. Akkor lezárultak a kérdések. Harandal kapcsolatosan lenne nekem egy kérdésem. Itt erről csak folyamatosan beszélünk, le kéne gyorsan zárni a tárgyalásokat, és a többi, és a többi de gyakorlatilag semmit nem teszünk. Mit kellene tennünk ön szerint, vagy mit lehetne tenni, hogy előre lendüljenek a dolgok? Vagy hogyan lehetne az Egyesült Államokat rábírni arra, hogy felrázza a helyzetet? Hogyan lehetne bevonni Indiát vagy Kínát? És hogyan lehet arról meggyőzni másokat, hogy a 2008-as csomag most már elfogadhatatlan, és Kínának, Indiának, Brazíliának többet kellene biztosítani, mint a 2008-as csomag biztosít. Hogyan lehetne tehát tető alá hozni ezt a megállapodást, és hogyan lehetne a többi nagy partnerrel is megállapodni, Meanwhile, they try and uh, come out with a, with a deal. Is it... Nem kényelmetlen-e a helyzet az EU számára, mint egy komoly kereskedelmi partner számára, hogy másokra várjunk, hogy megcsinálják a munka zömét. Itt most számos kérdés elhangzott önfelé. Úgyhogy egy 15-20 percben ha válaszolna. Remélem, hogy ez elegendő idő a kérdések megválaszolásához. Igen, köszönöm, én igyekezni fogok. Ha megengedi, akkor inkább angolul beszélek, ugyan értek németül, de beszélni kevésbé. Amikor azt mondta, hogy a korábbi soros elnökségek mondandója nagyon hasonló volt, ez valóban így van. Egy másik kollégája, egy másik képviselőtársa azt mondta, hogy ez egy meglehetősen nagy feladatsor, nagyon hosszú a prioritás lista. De mindenféleképpen leltárba kell vennünk a számunkra legfontosabb témaköröket. Ha ezeket megemlítettük. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyikre, mindegyikre választ, megoldást akarunk, illetve fogunk találni a következő hat hónapban. Mi igyekszünk nagyon objektívek lenni, és tisztán látni a dolgokat. Az elnök úr is hangsúlyozta a kérdések végén a dohai forduló jövőbeni sorsát. Itt számos lehetőség kínálkozik, amelyekkel most kell élnünk, nem csak nekünk, hanem a világ többi részének is az a meggyőződése, hogy ezeken változtatni lehet az elkövetkezendő hónapokban. Viszont azt nem mondhatjuk, hogy a Doha alternatívái a kétoldalú vagy többoldalú regionális megállapodások. Mi éppen ezért hangsúlyozzuk folytonosan, hogy a dohai forduló számunkra mindig is prioritást élvez, és ahogy az egyik képviselő emlította, hogy ez nem múlt, tehát a sok kétoldalú megállapodásból nem lesz több oldalúság. De azt nem mondhatjuk, hogy pár hónap múlva bezárjuk a boltot, mert a dohán akarunk dolgozni. Van de Hücht biztos úrral kell egyeztetni. Nyilván nem akarjuk feladni ezt az ügyet. Nyilván ez az Egyesült Államokon is múlik, de nem csak rajtuk. Nem lehet mindig egy partnerre hárítani a felelősséget, hiszen itt nincs egy nulla kimenetelű játék. Mindenki, aki előrelép haszonélvezője lesz. Remélhetőleg az elkövetkező hónapokban ez meg fog történni. Na most mit tehetünk? Csak ugyanazt tudjuk mondani, mi pedig ugyanolyan meggyőződéssel. Quintal ú, asszony rákérdezett az Európai Parlamenttel való együttműködésre, illetve mások is csatlakoztak ehhez a kérdéshez részletesebben a 133-as bizottsághoz való szorosabb kapcsolatról. Figyelembe kell vennünk két dolgot. Először is a Lisszaboni szerződés sokkal konkrétabb, és ennek rendelkezéseit mindenféleképpen tiszteletben kell tartanunk. A folyamat végén pedig az Európai Parlamentnek kell jóváhagyni a dolgokat. Tehát ez, azt, ez, nem, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nekünk meg kell hallgatnunk a parlamentet, a parlament véleményét, legyen az állásfoglalás vagy egyéb formában, és fokoznunk kell a formális mellett az informális kapcsolatokat is a két intézmény között. Tehát mi nem tárgyaló felek vagyunk, hanem szereplők, egymás mellett résztvevő szereplők. Mielőtt miniszternek nevezte ki, én magam is parlamenti képviselő voltam, és eh, a szívem még mindig eh, oda húz, de nagyon fontos, hogy a parlament ne legyen túlságosan aktív részese, hiszen a parlamentnek ellenőrzői szerepe is van. Tehát oly mértékben nem vehet részt a folyamatokban, hogy a parlament a tárgyaló fél. És ez egy alapvető szempont. Nyilván a bölcsesség mindig megfelelő információra kell, hogy épüljön fel kell ismernünk, illetve tisztában kell lennünk azzal, hogy végül is a parlament bólint rá majd a tárgyalásokra. Itt létre kell hozni a legjobb gyakorlatok rendszerét, meg kell hallgatnunk a parlamenti képviselő véleményét, de a képviselők nem vesznek részt a tárgyaláson, sőt, még nagyon gyakran a tanács képviselői sem. a belga elnökség egy nagyon Európa támogató megközelítést gyakorol. Ön neve, tehát gondolom ezzel arra utalt, hogy én fiatal vagyok. Arif úr számos érdekes megjegyzést tett és említette, hogy nagyobb következetességre lenne szükség a szakpolitika területén. Én úgy gondolom, hogy nem csak a soros elnökségnek intézte a szavait, a kereskedelem egyik illetékeseként, hanem az általános ügyek tanácsához is, ami a különböző tanácsi részek közötti következetesebb együttműködést illeti. Itt most erre nem kívánnék részletesen kitérni, egyetértek önnel. Amikor a kutatási beruházásokról beszélt, én szeretnék utalni a 2020-as, Európa 2020-as programról folyó vitára, aminek ez egy szerves eleme és eh, feljegyeztem a 133-as bizottságra vonatkozó megjegyzését. Kezek úr, nem hiszem, hogy sajnálnia kéne engem, mint eh, egy ügyvivő kormány tagját. A soros elnökségként eh, nekünk megvan a szerepünk, mi erre alaposan felkészültünk, számos diplomata és köztisztségviselő részt vett a folyamatban, nem csak politikusok. Az a tény, hogy van belga biztos, illetve a kereskedelemért egy belga biztos felelős, nem igazán változtat a helyzeten. Rátérve a mezőgazdaságra. Volt egy előzetes tájékoztató ülés, és tisztában vagyunk azzal, hogy a mezőgazdaság egy kényes kérdés, tehát én feljegyeztem az elmondottakat. Zsadó úr. Úgy gondolom, hogy néhány kérdésére már válaszoltam. Ami Türkmenisztánt illeti, erre a kérdésre most nem készültem fel. De minden esetre az a benyomásom, hogy ez egy kiváló példa arra, hogy a kereskedelem politikával hogyan tudunk hatással lenni egyéb területekre is. Itt megint csak a külpolitika és a kereskedelem politika közötti következetességről is szó van, ha én jól látom. De majd a konkrét kérdésére visszatérek később, hiszen erre most itt nem készültem. Kolumbiára és Perura rátérve. Én úgy gondolom, hogy itt nem történt semmiféle késedelem, sőt, gyorsulás sem sajnos. esetleg oly módon, ami károsítaná a folyamatokat. Szerintem jó úton haladnak a dolgok. A belga kormány bizonyos bizonytalanságot mutatott Kolumbiával kapcsolatos. Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt meg kell vizsgálni, hogy a prioritásainkat hogyan tudjuk integrálni. Két dolgot kell kiemelni. Először is nem csukhatjuk be a szemünket a valóság előtt. Az, hogy kereskedelmet folytatunk, ez már nagyon gyakran pozitív befolyást gyakorol a szociális környezetre, a környezetpolitikára, illetve hallható az az intellektuális érv is, hogy eh, ha nem folytatunk kereskedelmet, akkor eh, ezzel semmivel nem lendítünk eh, a szociális ügyeken. Ez egy könnyű válaszként hangozhat, de az, hogy kereskedünk egy partnerrel, mindenféleképpen az első lépése egy kapcsolatnak, ami olyan helyzetbe hozhat minket, hogy valami gyümölcsöt is hoz ez a kapcsolat. A második dolog pedig, hogy kifejezett utalást kell tennünk a szociális és környezeti prioritásokra. Az Európai Parlament igencsak jól, helyesen rátapintott erre a kérdésre. Itt végül is a monitorozásról van szó, annak biztosításáról, hogy a megállapodás előírásait mindkét fél maximálisan tiszteletben tartja. Tudjuk, hogy a helyzet nem tökéletes, és ezen javítani kell. Hogyan tudjuk a súlyunkat nagyobb mértékben bevetni a tárgyalások során, ez a kérdés. Scholz úr, ami a az intézmény közi együttműködést, illetve a felhatalmazáson alapú jogi aktusokat illeti. Engedje meg, hogy a rendelkezésre álló időmben a következőt mondja. Tegnap Szivkovics biztos úrral kiváló eszmecserét folytattam erről az igen összetett kérdésről, a delegált jogi aktusokról, a komitológiáról és egyebekről. Szerintem megfelelő egyensúlyt kell találni a hatékonyság, az átláthatóság és a demokratikus legitimitás között az akta nem vagyok biztos benne, hogy most multilaterális szintre kell, hogy lépjen. Ezt mi megpróbáltuk, de végül is azért halad ebben az ütemben az akta, nem azért, mert nincsenek partnerek, Viszont attól tartok, hogyha multilaterális szintre visszük, a jelenlegi problémák ettől nem fognak változni. Dartmouth úr rákérdezett a kínai valuta értékére. A Lisszaboni szerződés értelmében van néhány olyan kérdés, amelyeket önök feltettek, amit nem a soros elnökséget betöltő országnak kell megválaszolnia. Minden esetre megpróbálok válaszolni. Valóban igaza van, hogy a kínai yuan és a többi valuta árfolyama alapvetően befolyásolja a kereskedelmi mérlegeket. Ez egy tény. Ugyanakkor bejelentették, és egyértelmű jelet, jelét adták a kínaiak annak, hogy helyreállítják a, az egyensúlyokat a világon, mégpedig fokozatosan, egy hosszabb folyamat keretében, nem egyik napról a másikra. A megállapítása valóban helyes, különösen, hogy ha figyelembe veszük, hogy ezek az hiá egy egyensúly hiányok nem változnak meg egyik napról a másikra. Ami pedig Van Rompuy és úr és Eston asszony, Báró asszony baronőre vonatkozó kérdést illeti, én most erre nem kívánnék, vagy ezt nem kívánom kommentálni. A belga kormány mindig is azt hangsúlyozta, hogy a soros elnökségünket maximálisan a Lisszaboni szerződés logikájához kívánjuk illeszteni, ami nem azt jelenti, hogy hiányozna az ambíció a soros elnökségből, hiszen mi is hozzá akarunk járulni a parlament, a tanács és a bizottság közötti együttműködéshez, és az új személyek, az állandó elnök, illetve a fő képviselő személye hivatott biztosítani, hogy ez a keret, ez a rendszer és együttműködés működjön. Uh, being uh, at the head of the, of the troop, but... Ez tehát nem zárja ki, hogy mi feladjuk a vezető szerepünket. Éppen az a szerepünk, hogy mindenki, akinek emögött a folyamat mögött kell állnia, az valóban ott van. Arra törekszünk, hogy a Lisszaboni szerződés a gyakorlatban is megvalósuljon. Ezt mi a kereskedelem politika területén igyekszünk maximálisan megtenni. Tudjuk, hogy a parlament és a tanács hatáskörében bekövetkezett változások erre kihatással vannak. Ami a GSP pluszt illeti, a tanács várja a bizottság ezzel kapcsolatos vizsgálatának eredményeit. Az egyik képviselő rákérdezett arra, hogy mit kéne tenni a GSP rendszer kapcsán. Tehát mi várjuk még egyszer mondom a bizottság prezentációját, mi együtt kívánunk működni szorosan az Európai Parlamenttel, hogy egy korszerű és megfelelően működő jogi keret jöjjön létre, olyan, amelyre a tagállamok igényt tartanak. Ez Természetesen a bizottság térfelén van most, neki kell javaslattal előállniuk, és remélhetőleg ezt minél előbb megteszik. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Itt nem terveztünk egy második kört, időnk se lenne erre. Úgyhogy, bocsánat, mondja az elnök, Sajnos nem tudom többieknek megadni a szót, erre nincs módom. Megköszönjük vendégünknek, vannak kér miniszterelnök helyettes úrnak, hogy prezentálta a soros belga elnökség kiemelt céljait. Itt a beszámoló végén én már tisztában látjuk a kiemelt célokat, a legutóbbi alkalommal, gondoljuk, hogy nem az utolsó alkalom az, amikor majd a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó miniszter meglátogat bennünket. Köszönjük még egyszer! Uh, Kollégák, számos témánk van a napirenden, még mielőtt a koordinátorok találkozója elkezdődik. Foglalkoznunk kell az ötös napirendi ponttal, illetve ha időnk jut, akkor a hetes pontot is meg kell tárgyalnunk. Most az ötös napirendi pont következik. Figyelmet kérek! Csendet kérek, mondja az elnök. Igen, tehát a parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2011-es évi költségvetési tervezetről. E, a vélemény előadója Péter Stasnyi az Európai Néppárttól tudják, hogy a parlament, illetve a bizottság úgy döntött, e, hogy e, állást foglal ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban. Most megadom az előadó számára a szót, Péter Stasnyi. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is engedje meg, hogy egy kis áttekintést adjak a nagy összefüggésekről, a hármas szekcióval kapcsolatos 42,6 milliárd eurós előirányzatot javasolnak. 142,6 és 130 millió fizetési elő, előirányzatot határoznak meg. Ez 5 százalék körüli emelkedés. A kifizetési előirányzat az 1,4%-a az Európai Uniónak a GNP-je. 60,4 milliárd euró összeget a növekedés és állásteremtés területére kerül átcsoportosításra. Ezt üdvözöljük, hiszen az Európai Unióban erősen érezzük a pénzügyi válság hatásait. 16,9% az közbenső kifizetéseket jelent 2007 és 2008 évekre. Ezzel szembe van a előző évekre esedékes kifizetések összege. A Stokholmi program a szabadság, biztonság és igazságosság területén 12,8%-os növekedést irányoznak elő. Ez 15,4%. A bizottság javaslata a négyes cím alatt EU mint globális partner 70 millió euró a, az előirányzat, aztán a, igen, az MFA területén, a makroszintű pénzügyi támogatás területén ugyancsak növekedést, növekedést irányoztak elő, 16 százalékról lett volna szó, azonban ez gyakorlatilag 15 százalék lesz. Ez a makroszintű pénzügyi támogatás kérdése. A pénzalapok 25 millió a négyes fejezetből származik, illetve a DCI programból átcsoportosított eszközökből tevedik össze. 5 milliót a polgári védelmi eszközből csoportosítanak át. Ez Ebben a területben e, az a jó hír, hogy a koreper döntéshez képest nem volt változás. Három e, üzen, e, három projektet finanszírozunk. Az egyik Peking, a másik négy, ház, négy helyszín Indiában, valamint az ASEAN országok között Tájföldön a hosszú távon mindenképpen segíteni szeretnénk az európai üzleti tevékenységben, illetve a KKV-k számára. Ezek az ICI pénzügyi eszközök nagyon fontos a jövő szempontjából, beruházási szempontból, ez a pénzügyi támogatás, mert hiszen ahogy most látjuk, a következő években csak mérsékelt növekedésre számíthatunk. Ezzel szemben Indiában, Kínában a növekedés eléri a 10%-ot, vagy meg is haladja azt. Így tehát ez jó befektetés jelent majd munkahelyeket teremt az adott régióban. A költségvetés persze nem csak számokról szól, e, hadd hangsúlyozzam, hogy a Lisszaboni szerződés a parlamentnek új hatásköröket adott, ezt a tanács és az Európai Bizottság teljes mértékben tisztában, e, tiszteletben fogja tartani. A parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy hatékonyan monitorozza az európai e, költségvetés felhasználását. E, a makroszintű pénzügyi támogatás, az iparosodott országokkal való együttműködési eszköz és hasonló e, eszközök felhasználása. E, úgy tájékoztattak, hogy a bizottság a kívánságok, a parlament kívánságának megfelelően készítette elő az Aid for Trade programról szóló beszámolóját. A makroszintű pénzügyi támogatásnál az európai az Európai Parlament nem tudja ellenőrizni azt, hogy a el nem különített pénzalapokat melyik országnak hogyan nyújtják. Szükség van arra, hogy fokozzuk az átláthatóságot és a számok számonkérhetőséget, valamint a jelentéstételi rendszerét. Az ipari iparosodott országokkal való együttműködési eszköz, ez egy üdvözlendő dolog. Reméljük, hogy a problémákat meg tudjuk oldani, hogy ez az eszköz hatékonyan a, működni kezdhessen. A banánkereskedelmet kísérő intézkedéseket is e, végre kell hajtani. E, mindenképpen e, az a szegényebb országokat kell elsősorban segítségben részesíteni a parlament költségvetésekkel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy a megfelelő erő, előirányzatokat biztosítani kell annak érdekében, hogy a parlament eleget tudjon tenni a Lisszaboni szerződésből származó kötelezettségeinek. Ezek közé tartozik a közös kereskedelmi politika is. Ezen túlmenően eh, mindenképpen eh, eh, hozzá kell járulnunk a, a WTO-val kapcsolatos parlamenti konferenciához. Nos, elnök úr, ezeket az új számokat és változásokat most kaptuk meg a Korepertől. A Koreper a múlt héten állást foglalt az a múlt héten úgy döntött, hogy mindösszesen 788 millió euró összeggel csökkenti a teljes költségvetést. Az az egyes fejezetből is csökkentenek, a kettes fejezetből pedig 800 milliót vonnának el. Felmerül a kérdés, hogy ezek az előirányzatbeli csökkentések vajon indokoltak-e a válság sújtotta Európában, különös tekintettel a fenntartható fejlődés fejezetre az EU globális partner szerepénél 90, 94 millió eurót vonnának el. Az ICI eszköz vonatkozásban kisebb csökkentést látunk, és amint korábban említettem, a a, a makroszintű pénzügyi támogatásban e, a vállalást és a kifizetést egyaránt 50%-ban csökkentik. 15%-kal csökkentik. E, a bizottság március 16 17-én e, döntött, itt némi ellenmondás van az eljárási szabályok tekintetében. Köszönöm, elnök úr. Draft, opinion is... Köszönjük. A véleménytervezet ott van az önök előtt levő anyagban. Megnyitom a eszmecserét. <clears throat> Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak. A költségvetési témával kapcsolatban már a múltkor is tartottunk egy hosszabb eszmecserét. Számos kérdést felvet ez a szöveg is, amelyek ugye az előzetes eszmecserében is már felmerültek, akkor már megfogalmaztam különböző konkrét javaslatokat, amelyek beépültek a jelentésbe. például ugye a banán, és egyéb pont, amelyet én akkor megfogalmaztam, ezek most bekerültek a jelentésbe. Számos témával tehát ismét találkoztam, de az ördög a részletekben rejlik, és nem találok meg itt mindent abban a szövegben, amit korábban javasoltam. Például, ami ezen kísérő intézkedéseket illeti a banán ágazatára vonatkozóan, itt persze megfelelő finanszírozásra van szükség, csak éppen azt nem olvashatom a szövegben, hogy hogyan kívánja ezt megvalósítani. Az összes eszköz, amely a parlament előjogát védi, nos ezekkel élnünk kell, ezeket fel kell használnunk. fejlesztési segélyek finanszírozása. Talán ezt is jobban ki kellene domborítani. De ahogyan azt már említettem, nagyon szívesen megvitatom ezen dolgokat az előadóval, és lehet, hogy meg tudunk majd állapodni. Ha mégsem, akkor még teszek további javaslatokat. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az eszmecseréért ebben a nagyon fontos témában. Ha jól értem, a Költségvetési Bizottság jelentése ez, amely ugye az INTA kérdéseit érinti. Szerintem jobban meg kellene erősítenünk a kettes pontot, ezt jobban hangsúlyoznunk kellene, mert nem elég egyértelmű az, hogy a finanszírozás forrásairól mit gondol a bizottság. Éppen ezért úgy gondolom, hogy talán további pontosítást is megfogalmazhatnánk arról, hogy a az ICI eszköz, illetve a makrofinanszírozási, a makroszintű pénzügyi támogatás hogyan alakulna. Hiszen ezen eszközre vonatkozóan ugye az összeg nem változik, de nem volt ez teljesen egyértelmű számomra. Ebben a tekintetben tehát azt hiszem, hogy szükségünk van még pontosításra. A hetes pont kapcsán a konkrétumokat kellene előtérbe helyeznünk, mert hogyha nem fogalmazzuk meg, nem jegyezzük meg pontos, pontosan azt, hogy milyen kritériumok alapján finanszírozunk, akkor ez lehet, hogy nem elég egyértelmű. Már pedig a parlament ugye regionális földrajz, illetve politikai keretet kell, hogy megteremtsen ahhoz, hogy ilyen országok képviselői is részt vehessenek a WTO munkájában. Az akácsi országok képviselőire gondolok, ugye? Továbbá szükségesnek tartom az utazási költségek megtérítését legalább 30 akácsi ország részéről, tehát az AKC parlamenti közülés részéről. Ezáltal kellene nekünk lehetővé tennünk azt, hogy a VTO munkájában többen vegyenek részt. Hogyha tényleg komolyan arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk vajon ösztönözni azt, hogy a VTO tárgyalások elmozduljanak a jelenlegi holdpontról. Köszönöm. Köszönöm. Hallgassuk meg a bizottságot. Cecil Biló kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a teljes körű ismertetését erről a 2011-es költségvetési tervezetről. Igazából nem tudok sok mindent hozzátenni az ön ismertetéséhez. Az előadó kifejtette, hogy a költségvetés a gazdasági fellendülést tartja szem előtt, a prioritásunk a bizottságban is ez. Ami a kereskedelmi költségvetést illeti, a múltkor az első eszmecseres során kifejtettem, hogy gyakorlatilag a folytonosság a mérvadó, tehát folytatjuk a tavaly megkezdett munkát. És hogyha megengedi, hogy konkrétabb kérdésekre is kitérjek, Először is a Költségvetési Bizottságban a részleteket megvitatták, főleg ami a e, banán kereskedelmet érintő kísérintézkedéseket illeti. Ugye a 2010-es pótköltségvetés már tartalmaz erre vonatkozó kitételt, és a bizottság 2011-re vonatkozóan is kidolgozta a javaslatát, de természetesen figyelembe vesszük a képviselők aggájait a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatban. Tíz ország a kedvezményezett ország, főleg AKC országokról beszélhetünk itt. A másik konkrétum pedig, amit amivel kapcsolatban ismertetettem a bizottság álláspontját, ez az előkészítő fellépés az ASEAN, India és Kína esetében a bizottság azt tervezi, hogy 2011 után biztosít egy fenntarthatóbb finanszírozást az ICI Plus keretében. Ezt a rendeletet még nem sikerült elfogadni, de valóban osztjuk az előadó álláspontját arra vonatkozóan, hogy fenntartható finanszírozást kell biztosítanunk annak érdekében, hogy ez a központ működőképes legyen és kellőképpen elláthassa az európai KKV-ket és gyakorlatilag ezek lennének a fő észrevételeim, és még egyszer köszönöm. Köszönöm. Peter Stasny, záró megjegyzések. Elnök úr, nagyon röviden. Szerettem volna megköszönni a hozzászólásokat Árif úrnak és Solc úrnak. valóban szükséges a pontosítás. Hagyományra rendelkezünk itt ebben a bizottságban, ugye David Martin úrral a múltban sikerült tisztáznunk számos kérdést, nem feltétlenül értünk mindenben egyet, de ami a banán kereskedelmet eh, érintő kísérőintézkedéseket illeti, ez eh, az új VTO megállapodások közvetlen folyománya és a szegény országokban ez nagyon nagy hatást vált ki. Nagyon nehéz előteremteni a pénzt. Ott vagyok a Költségvetési Bizottságban, és az emberek az elkövetkező négy évre vonatkozóan 200 milliót kell, hogy előteremtsenek. Ez nagyon nehéz, nem tudunk mindenkit kielégíteni. Úgyhogy meg kell néznünk, mely országokban lehet a legnagyobb hatást kiváltani, hol kell hol tudnak ők gazdaságilag nagyobb előnyt kiváltani, szemben olyan országokkal, ahol nem folyik banántermesztés. Ezen régiók eléggé gazdagok, és ott is elérhetnénk némileg, némi hatást, de nem annyira jelentős hatást, mint máshol. Solc úr irányába pedig azt mondhatom, hogy az ICI-t egymillióval millióval csökkentettük, de az ICI plusz ez eddig el volt hanyagolva, hogy gyakorlatilag ugyanerről van szó. A vto nál küzdöttünk ezért a múltban, az ilyen fellépésekre félmilliót különítettek el, és mindig itt ez a bizottság dönti el, hogy milyen fellépésekről legyen szó. Széles körű a finanszírozás, hosszú évek küzdelme eredményeképpen lett ez így, Ez a VTO tevékenységeihez kötődik, de mindig ez a bizottság hozza meg a döntést, és eddig mindig kiegyensúlyozott döntések születtek a múltban. A polgárok érdekeit tartjuk szem előtt, és az ő érdekükben hajtjuk végre ezt a felügyeletet, ezt a nyomonkövetést. Végeredményben ugyanis ez a folyamat mindig a polgárok érdekeit kell, hogy szolgálja. Elnök, egy kicsit rövidebben tudna esetleg fogalmazni? Igen, mindjárt lezárom, elnök úr, elnézést, és megköszönném akkor a figyelmüket. Elnök, köszönöm, akkor még egyszer emlékeztetném önöket, hogy a módosítások előterjesztésnek határideje augusztus 5-e déli 12 óra. Ne feledjék, hogy a nyári szünet ugye a parlamenti menetrendet ebből a szempontból nem érinti. Most pedig akkor térjünk át a hetes pontra, bizonyos iránymutatások alkalmazása az államilag támogatott exporthitelek terén. Itt egy második eszmecserét folytatunk most az export hitelekkel kapcsolatban. Janik Zsadó az zöldek részéről az előadó ismerteti a munkadokumentumot. Janik Zsadó, parancsoljon, öné a szó. Elnézést, elnök úr, csak egy kérdésem volna. Mennyi idő áll rendelkezésünkre ehhez a vitához, ha ezt esetleg tudná tisztázni? Negyed óra. Legfeljebb 20 perc. Rendben, hát köszönöm. Azt hiszem, ez elég fontos azért meghatároznunk a keretet itt egy olyan dossziéről van szó, amelyben ugye a tanács is részt vesz. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a második eszmecsere során kellő mértékben tudjuk megvitatni a kérdéseket. A munkadokumentum alapján csak a következőt szeretném most megjegyezni. Mely az a cél, amelyet kitűztem előadóként? exporthitel ügynökségek működnek ma különböző tagállamokban, nemzeti alapon, végzik a munkájukat elsősorban, és tárgyalnak a bizottsággal. Ezen tárgyalások értelmében pedig egyfajta konkrét rendszer jön létre. És ez természetesen kapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez, hiszen társ jogalkotó a parlament, és arra kértek most fel bennünket, hogy az OECD álláspontját vegyük át, vagy sem. Öt éve folyik ides a vita erről, és most korszerű alapokra helyezték ezt a megállapodást. A kérdés tehát, amely felmerül, az az, hogy a parlament hogyan közelítse meg ezt a kérdéskört. Számunkra mindenek előtt a válság az, ami meghatározza a keretet. A pénzügyi és a gazdasági válság rendkívül súlyos, és a tagállamok az ipart kisegítik az export ügynökségek által. Éppen ezért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy közösségi szinten, ugye 27 tagállamról van szó, az európai helyzet vajon milyen? A jelentésünkben egy közös átláthatóságot kell teremtenünk, és meg kell néznünk, hogy a, az exporthitel ügynökségekkel mi a helyzet. Az árnyékjelentéstevőkkel már megvitattam mindezt, a tanácssal és a bizottsággal is egyeztettem, és van egy exporthitel ügynökség, ami ugye a legnagyobb, ez az amerikai exporthitel ügynökség. És az, hogy mi európai szinten egy közös információ gyűjtés keretében el szeretnénk kérni, Nos, ez minden, mindenek előtt az átláthatóság. Az állami támogatások, az állami ö, hitelek esetében átláthatóságot szeretnénk teremteni. És ez nem érje el azt a szintet, amit az amerikai kongresszus megtett vannak ugye szociális kockázatok, környezetvédelmi rizikók is az ilyen nagy horderejű projekteknél, például amikor az olajkitermelésről van szó, vagy a fegyver, fegyverek eladásáról. Szeretném akkor ennyiben hagyni. A kritériumokat nem szeretnénk módosítani, de szeretnénk elérni, hogy ezek átláthatóbbak legyenek, és közösségi szintre szeretnénk mindezt helyezni. Köszönöm. Daniel Kaspari következik. Köszönöm. Elnök úr, először is köszönöm az előadónak a magyarázatát. Azt hiszem, hogy az export hitel támogatásoknál egy nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen az Európai Unió számos tagállamában nagyon jól működik ez a rendszer, és az export támogatás szerves részét képezi. Ugyanakkor kollégám egyik elemzését eh, nem tudom osztani, nem értek egyet ezzel, ugyanis nem eh, feltétlenül látok egy komoly problémát abban, hogy a szociális vagy környezetvédelmi problémák merülnek fel. Mert én úgy látom, hogy az elmúlt években ez az eszköz bebizonyította azt, hogy a legtöbb tagállamokban, a legtöbb esetekben nagyon is körültekintően alkalmazták. És eh, igazából feltenném azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk itt most. Ha jól emlékszem, akkor arról folyik a vita, hogy egy részletet elfogadunk, vagy, vagy elvetünk. Tehát igazából a tartalmi részletekben nem megyünk bele, hanem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondunk erre. És a különböző pontok, amelyeket az előadó érintett, ezekről persze lehet vitázni, és úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében élnünk kell a lehetőségekkel, de mindent a kellő időben kell megtennünk. Most pedig, itt ugye technikai részletekről van szó, éppen ezért örülnék annak, hogyha nem fújnánk fel ezt a témát túlzottan, hanem a technikai részletnél maradnánk. Az előadó különböző kérdéseket vetett fel, ezeket joggal említi, de azt hiszem, hogy ezek megvitatását máskorra kellene időzítenünk. Az export hitelek esetében. Itt most nem erről van szó szerintem. Köszönöm, Gianluca Susta. Köszönöm, elnök úr. Én nem hiszem, hogy ez egy szakmai terület illetve ez egy olyan szakmai terület, ahol meg kell próbálnunk megragadni az összes rendelkezés álló eszközt, és így kell döntenünk ezekben a kérdéseken. Ami az export hitelügynökségeket, illetve az ő általuk finanszírozottakat, hogy az olaj és a gáziparban gyakorlatilag kétszeresét biztosítják a finanszírozásnak. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos és milyen óriási ez a támogatás. Ez egy igen komoly nagyságrend. A fokozottabb átláthatóság az adatok területén mindenféleképpen kívánatos. Pontosabban kell látnunk, hogy az export támogatás pontosan hogyan történik a megállapodás ratifikálása kapcsán. és lehetőség lesz az állami támogatásokat is rendelkezésre bocsátani az ilyen exportokhoz. Ez egy politikailag kényes kérdés. Megpróbálhatnánk azonban, hogy hogyan lehet javítani néhány elemen, például az adózáson. Éppen ezért számomra teljesen jogosnak tűnik, hogy meg kéne próbálnunk azokat a tevékenységeket támogatni, amelyek kifejezetten a fenntarthatóságra, illetve bizonyos szociális jogok érvényesülésére irányulnak. Ezeket a nagyon fontos szempontokat az európai versenyképesség szempontjából is figyelme kéne venni. Köszönöm szépen, elnök úr! Én üdvözlöm a munkaanyag irányát szerintem Zsadó úr a megfelelő irányban halad, és alapvetően vitatom Gaspari úr, illetve általánosságban a néppárt álláspontját, ami külön szeretné kiemelni az emberi jogi és környezetvédelmi kérdéseket, a kereskedelemből, illetve a nagy vállalatok nyereségszerzéséből. Ezt mi nem támogatjuk, nem értünk ezzel egyet. Ugyanis ennek, tehát az ilyen export mértéke nemzetközi szinten egészen óriási, és az export hiteleknek a világ számos területén komoly hatásuk van. Ha vesszük például a mexikói öbölben a közelmúlti eh, múltban bekövetkezett katasztrófát, ez ráirányítja a figyelmünket arra, és a szükségességét eh, támasztja alá, hogy eh, megfelelő ellenőrzésre van szükség, monitorozásra annak érdekében, hogy ne következzenek be ilyen, expo, ilyen katasztrófák az export hitelek következtében. Zsadó úr említi az anyagban az törökországi illizui gát példáját. Valóban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy bizonyos morális, szociális és emberi jogi szempontok is érvényesüljenek ebben a rendszerben. úgyhogy lesznek valószínűleg bizonyos módosítóink, hogy hogyan lehet hangsúlyosabbá tenni ezeket az elemeket, de összességében egyetértünk az anyaggal. Köszönöm. Nikol Rinald kihagytam a liberálisok árnyék előadóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy politikailag nagyon kényes kérdés, amit a zsadó féle munkaanyag felvet olyan dolgokat érint, amelyek túlmutatnak a jelentés szándékán. Számomra azt tűnt elsőként, hogy egyfajta dichotómia van, létezik. Egyrészt a új hatáskörök között az EU új hatásköreire gondolok a kereskedelmi politika, illetve a nemzetközi ügynökségek, az exporthitel ügynökségek között. Ők igen kiterjedt tevékenységet folytatnak, és szerintem ezt a kettősséget kell valahogy feloldanunk. Ez egy politikai kérdés, ami túllép az OECD iránymutatásain. Ami pedig az összegeket illeti, amelyeket az exporthitel ügynökségek kezelnek, itt döbbenetes számokról van szó, és azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy itt most olyasmit vizsgálunk, ami pénzügyi értelemben egyfajta pénzügyi erődöt, erődítményt jelent. Nem hiszem, hogy e fölött csak pusztán egyszerűen szemet hunyhatunk. Az előadó szerintem jó kiindulásból közelíti meg a dolgokat. Három kulcsfontosságú terület van. Egyrészt a külkereskedelmet illetően kizárólagos hatáskörök vannak, másrészt viszont egyáltalán nincs európai koordináció ezen ügynökségek tevékenységét illetően. Másodszorban megállapodásra kell jutnunk legalábbis az európaiaknak az OECD-ben, hogy milyen kritériumok érvényesüljenek az exporttámogatások területén. Ami pedig a törökországi projekttel kapcsolatos problémát illeti, az exporthitel ügynökségek maguk is tisztában vannak ezzel, és egyes tagállamok ügynökségei azt mondják, hogy bizonyos projekteket nem támogathatunk, mert azok szembe mennek a szociális jogokkal, vagy az emberi jogokkal, vagy morális alapon kifogásolhatók. De ennek ellenére vannak ilyen projektek. Arra is szeretném bátorítani az előadókat, hogy nagyobb mértékű átláthatóságra kellene törekednünk az exporthitel ügynöksége kapcsán. Itt a bizottságnak is lehetne bizonyos koordinációs szerepe, hogy mi történik például a nemzeti számvevőszékek berkeiben, amikor ezeket a pénzeket vizsgálják. Itt az átláthatóság igen komoly aggályokra ad okot. Tisztelt kollégák, talán még egy-két dologra szeretnék kitérni először is. Én arról kéne pontosan döntenünk, illetve megállapítanunk, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol valóban javítani kellene az átláthatóságon ezen eszközök kapcsán, ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy Más tagállamokban már igen átlátható és kiegyensúlyozott módon működnek ezek az ügynökségek. Tehát mind a 27 tagállamot kell vizsgálni, és a munkaanyag ebben a formájában szerintem nem veszi kellőképpen figyelembe az tagállamok közötti eltéréseket. A néppárti frakció a szociális környezeti kritériumok kapcsán úgy gondolkodunk, hogy ezeket fontos mércének kell terem, kezelnünk, viszont el kell kerülnünk, hogy pontosan az ellenkező hatást érjük el. Olyan projektekre van szükség, amelyekkel az Európai Unió azonosulni tud, amiben az európai vállalatok aktívak lehetnek, és amelyekben az európai értékek is megjelennek. Viszont eh, nem szabad, hogy ellehetetlenítsük ezek révén az európai vállalatokat, és ezzel a kínaiak, illetve mások kerülhessenek versenyhelyzetbe. És eh, ami engem különösen foglalkoztat, eh, itt nem arról van szó, hogy a nagyvállalatokat akarjuk nagyobbá tenni, hanem én ismerem, hogy ez az eszköz hogyan működik Németországban, arra is törekednünk kell, hogy ezen eszköz révén messzemenően támogassuk a KKV-kat is. Be kell látni a kollégáknak, hogy itt nem a nagy koncernek eh, számára kell hasznot eh, hajtson ez az eszköz, hanem a KKV-k, akik 10-15 eh, fővel dolgoznak. Tehát jó lenne, hogyha ezt így nem veséznék ki ami pedig az exporthiteleket illeti. Ez szerintem egy kiváló lehetőség arra, hogy a következő másfél évben, egy évben intenzíven foglalkozunk, minden esetre szerintem a munkaanyag jelenlegi formájában azonban nem kielégítő. Köszönöm. Akkor most a bizottság képviselője kap szót. Miután ez a második eszmecsere, kérem, hogy fogja rövidre, ugyanis már így is csúsztunk az idővel. Köszönöm, elnök úr. Igen, rövid leszek. Három dolgot szeretnék csak említeni, meghallgatva a vitát. A bizottság részéről elvileg üdvözöljük azt, hogy az előadó az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt ezen kereskedelem politikai területen. A bizottság részéről változatlanul arra törekszünk, hogy a mostani érvrendszert fenntartsuk, ami a elsődlegesen a jogbiztonság megteremtésére, illetve biztosítására irányul. A parlament által felvázolt irány kapcsán mi az parlamenttel, illetve a tagállamokkal is együtt fogunk működni az ezzel kapcsolatos javaslatok kidolgozásában. Természetesen azzal a feltétellel, hogy a kidolgozandó rendelkezések, előírások végrehajthatók legyenek, és megfeleljenek a meglévő átláthatósági követelményeknek, amelyek nemzeti és EU-s szinten is léteznek. Harmadsorban pedig az is feltétel, hogy ezek az előírások ne helyezzék, vagy ne sodorják a vállalatokat harmadik országok vállalataival szemben olyan helyzetbe, ami megnehezíti az életüket. Itt, itt tehát az export támogatásoknál ezeket figyelembe kell venni, és a bizottság ezeket mindenféleképpen megteszi. Elnök, köszönöm szépen. Zsadó úr előadó kap végül szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tudomásul vettem az elhangzottakat. Tudom, hogy a parlament számára ez egy új terület, az együttdöntési eljárás keretében kezd a parlament foglalkozni ezzel a kérdéssel, és ez olyasmi, amivel a, amihez a tagállamok sem voltak hozzászokva. Minden esetre mi egy reális és hatékony megoldás csomagot igyekszünk majd az átláthatóság szellemében kidolgozni. Ahogy az árnyék előadók közül többen is említették, itt vannak bizonyos dolgok, amelyek kockán forognak. És az, hogy az ilyen támogatásokkal mi gazdasági hatást váltunk ki, fontos természetesen, hogy tudjuk, hogy az exportügynökségek hogyan működnek, és hogy a támogatott projektek amelyeket komoly kockázat elemzés, vizsgálat előzte meg. Ha megnézzük az amerikai példát, akkor elmondhatjuk, hogy Európa hátul, hátul kullog. Az Egyesült Államok át, talánosságban, illetve az Európai Unió általánosságban nem eléggé hatékonyan jelenik meg. Köszönöm szépen. Mondja az elnök úr, a következő ülésünkön szeptemberben fogjuk majd a jelentés tervezetet megvitatni. Ez eddig tartott a nyilvános ülés, és kérem, hogy akik nem hivatottak itt lenni a következő ülésen, gyorsan távozzanak, mert már így is szorít minket az idő, tehát csak a koordinátorok, illetve a titkárság és a jogi szolgálat a politikai frakciók képviselői maradhatnak. Mindenki más kérem, hogy távozzon. És az esetleges további eszmecserét a termen kívül folytassák. This applies to the commission also. És ez a bizottság.